Thank you, friends, for being here. We start. Köszönöm, kedves barátaim, hogy itt vannak. Azonnal kezdjük is a négyes napi rendi pontunkkal a munkát. A társadalombiztosítási rendszerek koordinációja Remélem mindenki részt vesz majd ebben a nagyon fontos vitában. Balász úrnak adom meg azonnal a szót, aki a jelentéstevő. Parancsoljon. Merci beaucoup, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Amióta megbíztak engem ezzel a jelentésnek a megírásával, olyan módszert alkalmaztam, hogy igyekeztem mindenkivel tárgyalni, jártam Varsóban is, a kormány és a szakszervezetek képviselőivel, a vállalkozó képviselőivel, Berlinben is voltam, ugyan olyan felállásban, mint Varsóban, és nyilván sok kormányképviselővel egyeztettem, de a szakszervezeti szövetséggel is, illetve a vállalkozók szövetségével itt Brüsszelben és Strasbourgban egyaránt. És ezek után született ez az első jelentés tervezet, amelyet most kifejtenik, hogy miről szól. Az árnyékelődokkal már elkezdtük a munkát, és szeretnék velük egyenként is majd leülni, hogy mik az ő első benyomásaik, az első ülésünk után, és persze a közös tanulságokat is levonjuk majd. Igyekszünk majd gyorsan előre haladni. A munka tempója, ugye a tanácsban is tempós, a miniszterek sem semlegesek ugyanis ebben a témában. A bizottság 2016. decemberében adta ki közleményét a személyek mobilitásáról, illetve az európai mozgással kapcsolatos jogvesztések kockázatával. Itt Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc is bevonódott a képbe. A munkavállalók, mozgó munkavállalók jogainak védelmét meg kell valósítani, és ehhez nemzeti együttműködésre van szó, nyilvántartásokra, de főleg koordinációra, amely jelenleg nem tökéletes. A bizottság ezért a tagállamok közötti munkanélküliség elleni harc koordinációját javasolja. Ezt mi támogatjuk, főleg a bérből és fizetésből élők helyzete kényes. A munkanélküliség egyes helyeken nagyon magas. A munkanélküliség kapcsán a külföldre utazó munkavállalók jogait mindenképpen meg kell védeni a befogadó országban. 3 hat 6 hónapos időszakra vonatkozóan javasolt bizottság szabályozást, illetve, illetve a korábbi jogok meghosszabbítását, tehát 3-6 hónapon keresztül, ha kívánja a munkavállaló, akkor saját jogait meghosszabbítják, én ezt támogatom. Ugyanakkor azt javaslom, hogy a munkanélküli segély folyosítására vonatkozóan is legyen hosszabb <clears throat> időszak, hogy a munkanélkülinek több esélye legyen ö, újra munkát találnia, és legyen összefüggés a munkanélküli segély és a munkahely találás között, tehát ösztönzőleg hasson az egyik a másikra. Ehhez megfelelő eszközökre van szükség. A munkanélküli segélyt ki kell terjeszteni. A tagállamok a biztosítási időszak vonatkozásában a munkahely keresés függvényében két-három hónapon át alkalmazhatják ezt a szabályt a bizottság javaslata szerint, és meg kell hosszabbítani a segélyezés időszakát, de egyébként a tagállami hatóság felelős. Én úgy gondolom, hogy ezt a meglévő jogalkotást ki kell terjeszteni a teljes körére a munkavállalásnak, és egy hónap szerintem teljesen elégséges arra, hogy a teljes munkanélküli segélyt megkapva a munkavállaló új munka helyet keressen, és utána pedig olyan intézkedésekre van szükség, amelyek konkrétan összeegyeztethetők a helyi társadalom biztosítási szabályok a harmadsorban. Erről még keveset beszéltünk, és ezt meg kell, hogy jegyezzem tényleg, hogy sok olyan munkavállaló van, aki határ közelben dolgozik, és határokon átjár. A bizottság velük kapcsolatban azt javasolja, hogy a tagállam az utolsó munkavállalás helye szerinti munkanélküli segét se, folyósítson mint egy 12 hónapon keresztül, tehát 12 hónapig az a tagállam felelős, ahol lakik az illető, utána pedig az, ahol munkát keres vagy dolgozik, és szociális támogatásra is jogosult. A szociális támogatást addig kell folyósítani, amíg a konkrét akadályok elhárulnak, ugye ide tartoznak a nyelvi nehézségek, a képzési feladatok, és így tovább, ezt kifejtem, ezt gyorsan olvastam föl. Ez a javaslat azt jelenti, hogy 12 hónapig a munka nélküli támogatást kaphat, addig, amíg munkahelyet keres, persze ezt ellenőrzik, hogy keresse tényleg, attól az tagállamtól, ahol korábban dolgozott, de ekkor már ő másik tagállamban lakik, és 12 hónap után az az ország lesz felelős érte, ahol munkát keres és esetleg munkát vállal, de ugye adott esetben, ha a munkavállaló nem tud az idegen nyelven, és bármilyen jogvita miatt bírósági eljárásra kerülne sor, ez nagyon nehéz számára, hogy megvédje jogait ebben a külföldi országban, ezért a bizottsággal együtt azt javaslom, hogy a hatóságok egymással a lehető legmagasabb szinten működjenek együtt, és a lakhely szerinti országban adják meg neki a szükséges támogatást. Egy másik téma, amely ugyancsak kisé bonyolult, mert a bizottság nagyon gyorsan halad ezzel a dossziéval előre, az a konkrét fejezet, amely a hosszú távú eh, kiküldetésben levők eh, egészségi biztosítására vonatkozik. Én támogatom a bizottsági javaslatot. Ez külön fejezet lenne a hosszú távon külföldön alkalmazottak egészségbiztosítására vonatkozóan. Ugye van jelenleg is egy társadalombiztosítási együttműködés, de be kell vonni a szociális partnerek mindegyikét, meg kell őket hallgatni, meg kell velük egyeztetni, és a szakmai szervezetekkel is, amelyek felelősek az illető beteg ember képviseletéért, és a konkrét TB-t folyosító biztosítókkal vigyázni kell, hogy ebből ne legyen túlzott bürokrácia, tehát egyeztetni kell a szociális partnerekkel, de nem szabad ezt túl bürokratikusan szervezni. A javaslat arra irányul, hogy az Európai Unió bírósága által elfogadott határozatokat alkalmazzák, a nem aktív munkavállalók szociális támogatására, egészségbiztosítására vonatkozóan, és az európai jogalkotó a, a bírósági határozatból levezetve alkosson jogszabályt. Ezek mi vagyunk, ugyebár, akik jogszabályt alkotunk, de sajnos itt nem feleltünk meg a jogalkotási feladatunknak. A tanács előre haladt ezzel a dologgal, a parlament lemaradt, ezért szerintünk az a dolgom most, dolgunk most itt a parlamentben, hogy minél hamarabb segítsük ennek a joganyagnak a megalkotását. A legfontosabb a standardizáció a különböző um, társadalombiztosítási uh, formanyomtatványok között. Mert ugye ebben uh, a helyzetben nagyon fontos az, hogy uh, a dokumentumot könnyen ki lehessen kérni, és be lehessen nyújtani egyik tagállamból a másikba. Meg kell erősítsük az együttműködést az illetékes hatóságok között, és ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha rövidebb válaszadási időszakokat írunk elő, most ezek túl hosszúak, és ezért úgy gondolom, hogy az sem normális, hogy ne kapjanak választ egyes kérvényezők. Éppen ezért én azt gondolom, hogy ha egy benyújtott formanyomtatványra bizonyos időn belül nem kap választ az adott személy, akkor nem engedhetjük meg magunknak a joghézagot, mert egy jogi anarchia alakulna ki. Ilyenkor automatikusan a másik ország illetékes hatósága válna, tehát az ő hatáskör erősödne meg. Fontos tehát ebből a szempontból új intézkedések bevezetése, össze kell kötni a társadalombiztosítási eljárásokat, hasonlóképpen a belga rendszerhez, a Carrefour Bank rendszeréhez. Úgy gondolom, hogy ezek mind olyan javaslatok, amelyeket a bizottság is támogat. Általános értelemben nagyon fontos az, hogy modernizáljuk és digitalizáljuk a vonatkozó dokumentumokat. Varsóban jártam, Berlinbe jártam, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha legalább egy pontban mindenki egyetért, az pontosan ez. Európában a 21. században nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy ilyenfajta dokumentumok ne legyenek digitalizálva teljes mértékben. Enélkül rendkívül nehéz az ellenőrzés, túl bürokratikus az egész eljárás, úgyhogy modernizálni kell a rendszert. Emellett nagyon fontos gondolnak gondolom azt is, hogy a kihelyezett munkavállalókra vonatkozó szabályokat harmonizáljuk, és az átvihető dokumentumokat is ehhez hozzá tudjuk kapcsolni. Hasonlóképpen az önálló munkavégzőkhöz, vagy a vállalkozókhoz, és azok esetében is ezt javaslom, akik több munkahelyen dolgoznak egyszerre. Itt ezzel kapcsolatban módosításokat is beterjesztettem, de nem szeretném, hogyha ezek administratív vagy nyelvi szempontból nehézséget okoznának. Miután a társadalombiztosítási befizetésekről van szó, a 54-es módosításban, ahogyan az szerepel már, egyébként a kihelyezett munkavállalókra vonatkozó irányelvben is ilyen módon kell eljárni, és nem úgy, ahogy a jelenlegi helyzetben, amiben tényleg az értelmezésre bízunk nagyon sok mindent. A 16-os cikkben is egy módosítást javaslok, amely a derogációkra vonatkozik, és jelenleg a 24 hónapos derogációt én javaslom, illetve ezt támogatom, szeretném, hogyha a tagállamoknak lehetőséget biztosítanánk arra, amennyiben erre igényük van, hogy egy közös társadalombiztosítási rendszert alakítsanak ki a kihelyzett munkavállalók számára. Az alapszabály ebben az esetben az lenne, hogy a hazai társadalombiztosítási rendszerbe tartoznak ezek a személyek, de bilaterális egyezményekkel tovább kell menni, természetesen magasabb szintű védelmet biztosítva két állam között. Lehetne ilyen kísérleti terveket kialakítani. A koordináció a társadalombiztosítási rendszerek között megvalósítható, nem gondolom, hogy nehéz lenne harmonizálni a rendszert abban az esetben, ha tagállamok ezt kívánják. És végül pedig a családi támogatásokat is indexálni kellene, ezt is javaslom, attól függően, hogy hol tartózkodnak a gyermekek. Ugyanabban az országban, vagy egy másik államban, mint ahol dolgoznak a szülők. Itt mindenképpen aktualizálni kell az összegeket, és egy komplex, nagyon bonyolult helyzet és nagyon bürokratikus helyzet helyett egy új rendszert kellene kialakítani, mert ez szerintem nem túl jól működik. Nézzük a végkövetkeztetéseimet. Azt szeretném kérni, hogy a felülvizsgálat ne egy ilyen szociális turizmushoz vezessen, vagy egy bújtatott protekcionizmushoz. Tehát itt a kettő közötti egyensúlyra kell töregedni. Vannak olyan tagállamok, amik mindig újra mutogatnak más tagállamokra, és azt mondják, hogy szociális turizmust alkalmaznak az ő állampolgáraik, pedig hát ugye itt emberekről van szó, akiknek munkát kell találnia. És a másik oldalon pedig fontosak az ellenőrzések is, de ilyenkor viszont azonnal a szociális protekcionizmus vágyával mutogatunk a másik csoportba tartozó tagállamokra. Tehát nem szabadna, hogy dél és észak, kelet és nyugat között egymásra mutogatás alakuljon ki, hanem inkább egy közös mobilitás a munkavállalók számára, és ez talán hozzájárulhat ez a joganyag is ennek a kialakításához, és ezen keresztül egy valós európai szellemiség kialakulásához. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a bevezetést, Válasz úr! Most pedig kérem, hogy a parlamenti képviselők próbáljanak kettő, maximum két és fél percben hozzászólni, mert így aztán vissza tudunk majd térni a kérdésekre a végén összefoglalónkban. Megkezdem Solce úrral. Kérem, hogy egy két-két és fél percben foglalja össze mondani valóját. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, mert pozitív elemeket tartalmaz a jelentés, például digitalizáció jobb ellenőrzés és a jobb európai koordináció érdekében, vagy az, hogy próbáljunk meg az A1-es nyomtatványjal kapcsolatban gátat szabni a csalásnak. Úgy gondolom, hogy a szociális biztosítási rendszerek a belső piac működésének alapját képezik, világos szabályokat kell teremteni, és nem szabad rossz ösztönzőket teremteni, amelyekkel arra bírnánk rá az embereket, hogy bevándoroljanak a szociális rendszereket kihasználva. Az egyik fontos téma a munkanélküliségi támogatások. Ennek a támogatásnak a kibővítését nem szabad eltúllozni nem szabad szem előtt, szem előtt téveszteni a realitásokat. Úgy gondolom, hogy nincsenek komolyabb számok, amelyek az export idő meghosszabbításával kapcsolatosak. Az ellenőrzések ebben az esetben nagyon nehezen hajthatók végre. Egy másik fontos kérdés a munkanélküliségi támogatások igénylése. A bizottsági javaslat szerint a munkavállalónak legalább három hónapig kell dolgoznia egy tagállamban, hogy utána támogatást kapjon. Úgy gondolom ez jó irányba megy. Azt jelenti ez egyben, hogy nem szabad túl rövid határidőket meghatározni. A határokon átkelő munkavállalók a következő fontos téma. A napokban folytatott egyeztetések alapján azt mondhatom, hogy nagyon szkeptikus vagyok a bizottsági javaslattal kapcsolatosan, e részt illetően úgy gondolom, hogy az ellenőrzés nagyon, lehetősége nagyon korlátozott ezen munkavállalók esetében. A másik fontos pont a gazdaságilag inaktív EU-s polgárok hozzáférése a szociális szolgáltatásokhoz vagy szociális támogatásokhoz. Az olyan polgárok kizárása, akiknek nincs elég saját tökéjük, és nincs betegbiztosításuk. Ez megfelel az Európai Bír- Bíróság joggyakorlatának. Úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban, hogy továbbá nehézségeket okozhat a bizottsági javaslat a betegségek listájával kapcsolatosan, aztán családi támogatások, indexálás, ezt a témát úgy gondolom eddig még nem tettük szóvá kellően, miért fontos erről beszélni. Úgy gondolom, hogy a családi támogatások hozzáigazítása a gyermek ahhoz, annak az országnak a szintjéhez, ahol a gyermekek élnek elengedhetetlen. Emellett úgy gondolom, hogy egy a záradékot kellene bevezetni, amely lehetővé teszi az indexálás bevezetését a tagállamok számára, ez így megoldást jelentene. Sok tagállamban ugyanis rengeteget vitáznak erről a témáról, így egy európai megoldást találhatnánk. Köszönöm. Köszönjük, Helga Stevens következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! Köszönöm szépen a jelentéstevő munkáját. Rengeteget dolgozott ezen a bonyolult dosszién. Úgy gondolom, hogy a digitalizáció lehetőségeket nyújt, és ezeket ki kellene használnunk. Nagyra értékelem, hogy a jelentéstevő fel akar lépni a szociális dömpinggel szemben, az A1 formanyomtatványokkal történő csalás egyre inkább terjed, a tagállamoknak javítaniuk és gyorsítaniuk kell a koordinációt ezen a téren. Szeretném megemlíteni a két éves határidőt is, ezt le kellene rövidítenünk. Ez az a határidő, ugye, amely a kiküldött munkavállalók védelmére vonatkozik. Flandria versenyképessége emiatt csökken, és a munkavállalók számára is kedvezőtlen ez, a két év túl hosszú idő, és azt hiszem két év esetében már alig ha beszélhetünk kiküldetésről. Ezzel aláessek a belső piac alapjait is, ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk. Szeretném azt is világosan elmondani, hogy a mobilitás, a mozgás szabadsága nagyon sokat hozott Európa számára, az, a belső piac számára elengedhetetlen, de előfeltétele ennek a kölcsönös bizalom. És a bizalom igencsak megrendült. Ennek egyik legékesebb példája a Brexit. A szociális biztosítási rendszerek koordinációja egy fontos lépés lehet a bizalom újraépítése irányába. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság bizonyos lépéseket tervez, szeretne fellépni például a szociális turizmussal szemben, mert hát ez utóbbi igen erősen sérti azokat, akik adót fizetnek. A szociális jogokat ki kell érdemelni. Szerintem legalább három hónapig kell dolgoznia valakinek a célországban, hogy egyáltalán bármi nevű munkanélküli támogatást kapjon, hiszen egy hónap alatt szinte fel sem tudja venni az illető a kapcsolatot az adott ország munkaerőpiacával. Egyébként úgy gondolom, hogy a gazdaságilag inaktív polgárokra vonatkozó joggyakorlatot, illetve bírósági gyakorlatot kodifikálnunk kellene. Fel kell vetni a kérdést, hogy nem lenne -e érdemes a munkanélküli támogatásokat exportálni, lehet, hogy ez munkahelyeket teremteni, bár bennem ez azért kérdéses. Úgy gondolom nem kellene már most egy európai munkaközvetítő központról beszélnünk, és hasonló európai, lépi, európai szintű lépésekről szerintem ez elhamarkodott volna. Nagyon fontosnak tartom, hogy a szöveg pontos legyen, ne hagyjon hézagokat, és hát nyilvánvalóan jogalkotóként ez a feladatunk. Szeretnék hozzájárulni én is ehhez a munkához. Köszönöm Harkin asszony az Elder részéről. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevőnek én is a munkát. Várom a konstruktív együttműködést a jövőben. Néhány konkrét dolgot szeretnék csupán megemlíteni. Az 5, 6, 7, 55, 61-es módosítókban a jelentéstevő néhány új területet térképez fel, ezek a szociális biztonsági koordinációhoz kapcsolódnak, nagyon érdekesek, de meg kell várnunk úgy gondolom az Európai Bizottság javaslatát az EU társadalombiztosítási számról és hasonló kérdésekről. Nem tudom, hogy a kettőt hogyan lehetne összeegyeztetni egymással. A 39-es módosító is két új kötelezettséget vezet be, lehet, hogy ezzel megelőlegezzük az imént említett bizottsági javaslatot. Emellett a szöveg egy hálózatépítési rendszerről is beszél, de, a kér, de az ISSI nem pont ezt a célt szolgálja? A munkanélküliségi támogatás exportálhatósága jelentéstevő támogatja a hat hónapos időkeretet az esetleges hosszabbítással együtt. Mi úgy véljük, hogy a bizottsági javaslat kiegyensúlyozottabb, bizonyítékokra támaszkodik, és nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamok számára. Az aggregáció, aggregálhatóság esetében a jelentéstevő három hónapról két hónapra csökkenti az időtartamot, mi úgy véljük, hogy a három hónap arányosabb megoldás, de persze készen állunk arra, hogy, hogy eszmét cseréljünk erről, és megtaláljuk a közös megoldást ami a kiküldetésre vonatkozó módosításokat életé egyik másik nagyon átfogó, és tekintettel arra, hogy a szakbizottságban nagyon érzékeny egyensúlyt teremtettünk, egy törékeny egyensúly jött létre, és a háromoldalú egyeztetések még zajlanak, szerintem érdemes lenne 24 hónapra vonatkozó kitételt törölni a szövegtervezetből. Ami a határok mentén dolgozókat illeti, néhány módosító Például a 13-as módosító erre vonatkozik, a joghatóság kérdését boncolgatja, ugyanígy a 38-as módosító is, szeretnénk ezekről is bővebb eszmecserét folytatni. Ami a gazdaságilag inaktív személyeket életi. Nem a mi szerepünk, hogy a, az Európai Bíróság joggyakorlatát kodifikáljuk, ugyanakkor az Európai Bizottság azt javasolta, hogy egy tagállam esetleg támogathatja ezt. Szívesen tárgyalunk erről a módosítóról, de úgy gondoljuk, hogy a teljes törlés túl messzire megy. Ami a hosszú távú ellátást illeti, úgy gondolom, hogy az ellátást vonat, ellátásra vonatkozólag koordinálni kell, elvileg, ezt az elvet támogatjuk, de biztosítani kell, hogy ez a javaslat ne akadályozza a szociális biztonsági rendszer, rendszerrel kapcsolatos koordinációt. A kérdés az, hogy erre egy külön fejezetet kell fordítani a szövegben. Aztán végezetül egy általános megjegyzés. A jelentéstevő a szociális támogatásokkal kapcsolatos turizmusról beszélt, szociális turizmusról. Nagyjából egyetértek vele ebben. Nagyon alacsony ennek a ez a jelenség még nem túl elterjedt, de a percepció azt hiszem egészen más ezzel kapcsolatosan. A mi feladatunk az, hogy a meglévő hézagokat betömjük, és hogy ez nyilvánvaló legyen a nyilvánosság előtt, és azt hiszem, ez talán segít abban, hogy a percepció egy kicsit helyre billenjen ezzel a jelenséggel kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gabi Cimmer kapszót. Én is nagyra becsülöm a kolléga úr munkáját. Irányát tekintve, amit megfogalmaz, árnyék előadóként csak támogatni tudom azt, de csak egyes dolgokra kérdeznék még rá. Az a raster, amely a bizottsági módosítók <clears throat> értékelését szolgálja a kezemben, arra helyezi a hangsúlyt, hogy minden EU polgár, független attól, hogy hol vannak az EU-n belül, megkapja a maga szociális támogatását és egészségbiztosítását, és kizárjuk azt, hogy az erre vonatkozó igények elévüljenek, elveszenek vagy csökkenjenek. Ami a családi támogatás, gyermekrevelési támogatást illeti, a bizottság is indexálná ezeket, de ezt a tanács vitatja. Én támogatom a bizottsági javaslatot, és kérem, hogy önök is így tegyék. Ami a hosszú távú <clears throat> ellátást illeti, ez szerintem a betegségbiztosítási kereteken belül kell tartani, és konkrétan definiálni kell, hogy mit tekintünk ápolásnak. A tagállami definíciókat összefogva, és be kell vonni ide minden a területen tevékenykedő szervezetet. Ennek én nem szánnék külön fejezetet, bár maga a, a, a, a pénz, ami kifizetendő, az külön kategóriát képez. A pénzügyi támogatások tekintetében a tagállamok közötti különbségeket ki kell tárgyalni. Ugye a kelet-európai országok alapvetően más ellátórendszereket működtetnek, mint a nyugatiak. Ami a kiküldött munkavállalókat illeti, szemben az előadóval, én nem hivatkoznék a kiküldetési irányelvre, hiszen a munkajog, a szociális jog, ezek különböző területei a jognak, és ha összekötjük a kettőt, akkor ezzel zavarosabbá tesszük az ügyet. Az átláthatóság tisztaság érdekében én külön tartanám őket. Ami a nyomtatványokat illeti, és a szociális támogatásokkal való visszaélés elleni harcot, egyetértek a céllal, a felszólított hatóságoknak minimum 50 napon belül tájékoztatást kell adniuk, és ez a, a másik tagállam munkavállalóinak érdeke. Ami a kiküldetési rendeletet illeti és az abban megszabott határadókat, igen, szerintem is változtatni kell a határidőkön, a 6 hónapos javaslattal egyetértek, a 24 hónapos idő kereten belül, sőt, ezt én megnyitnám nem csak az önálló munkavállalók, hanem valamennyi munkavállaló előtt az előadóval szemben. Ami a munkanélküli támogatást illeti, a munkanélküli segélyt, ez a gazdaságilag nem aktív személyek egyik ellátása, vitatott, hogy mennyi ideig szabad ezeket exportálni. Támogatjuk az előadót abban, hogy a teljes vonatkozási időszak tekintetében exportálható legyen a dolog, de a 65-ös cikkel korlátoznánk ezt, összhangba kell hozni az egyéb támogatásokkal. Hogy a tagállamban lehet-e aggregálni ezeket a támogatásokat, nos, garantálnunk kell, hogy a munkavállalós első napjától kezdve a munkavállalónak a jogai érvényesüljenek, támogatjuk, hogy nem kell külön kodifikálni a munkára nem alkalmas személyek juttatásaira vonatkozó részt, és azt is, hogy a lakhelyük szerinti országban kapják meg a jogosultságaikat, egészségügyi juttatásaikat a külföldre költözött munkavállalók. Minden egyéb tekintetben egyetértek Lambert kolléga. Thank, thank you. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőnek is a jelentést. Néhány gondolatot emelnék ki, mert a frakcióban még mindig vitázunk erről a kérdésről. Ugye a kihelyzett munkavállalókra vonatkozó időkorlátokról is még sok minden nyitva áll. Tehát ez az egész transferrendszer alapvetően, főként a rövid időszakokra nézve nagyon nehézkes, de meg kell vizsgálni azt, hogy mindennek milyen hatása van az emberek jogaira. Nézzük először is az egyenlő bánásmód elvét. Ugye itt figyelembe kell venni a az Európai Bíróság joggyakorlatát is, azért is, mert az ugye stabil, és a, az ítéletekben még mindig sok kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy kiminősül gazdaságilag aktívnak. Az Európai Bizottság megpróbál minél többeket beleszorítani ebbe a definícióba olyanokat is, akik esetében nincsen igazán probléma. Most itt például a nyugdíjasokra gondolok, vagy pedig a kutatókra. Tehát ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban szerintünk jobb lenne, hogyha megmaradna a státuszkó, és nem az új bizottsági javaslatot követnénk, mert az a probléma, hogy az esetjognak stabilnak kéne lennie, de nem az nem alakult ki még megfelelőképpen, és ezért az európai állampolgárok számára nem követhető. Aztán felmerült a gyermekek után járó támogatások kérdése is, és szeretnék utalni arra a kérdése is, amire többen utaltak, hogy a közvélemény hogyan is értékeli mindezt. Természetesen itt a mitológiai <coughs> esetekre is utalnék, inkább a realitásokat kellene figyelembe venni, és ami a joghézakokat illeti, fontos lenne, hogy azokkal foglalkozunk, amelyeknek tényleg van valamilyen hatása, és nem pedig csak az újságok, vagy a tabloid újságok felkapják ezeket. Nagyon sokat dolgoztunk ezen az ügyön, és a tagállamok is nagyon sok mindent tettek már, de fontos lenne, hogy a realitásokat nézzük, és ne azt, hogy az emberek mit érzékelnek. a hosszú távú kérdésekre is volt egy utalás. Itt megint csak aggájaim vannak azzal kapcsolatban, hogy ki és hogyan lesz jogosult. Itt ugye a rokkant nyugdíjasság kérdését is ide kell venni, és vannak általánosabb problémák is, mint például a munkanélküli segélyre való jogosultság, ez a hat hónapos időszak, ez számunkra elfogadhatónak tűnik, de hát meg kell vizsgálni azt, hogy mi az, amit ki lehet fizetni. Természetesen az időkorlátokkal kapcsolatban egyre több probléma is mutatkozik, de itt a bizottságot követnénk, és aztán a társadalombiztosítási kártyával kapcsolatban szerintünk ez most még túl korai. Ne haragudjon, de négy perce beszél asszonyon. Elnézést kérek. Akkor itt le is állok. Köszönöm szépen. Az EFDD-től van itt valaki? Nincs. Akkor két és fél percet nyertünk. Joel Melánnak adom meg a szót az ENF részéről. Köszönöm szépen! Balász úrnak gratulálok a munkájáért, de gondolom, hogy azért nem lepi őt meg, hogyha elmondom, hogy nem értünk vele együtt. Nem csak az, ori- az orientációk miatt, hanem eleve a koordináció, mint olyan szerintünk nem működőképes. Már több tíz éve próbálunk előrelépni, de nem működik. A szociális Európa az már 200 éve létezik a Bismarcki rendszer alapján, minden tagállamban harmonikusan fejlődött ki a társadalombiztosítási rendszer, és tulajdonképpen nemzetközi szerződések gyönyörűen rendezték az államok közötti helyzeteket most innentől kezdve, hogyha egy koherens és egységes rendszert szeretnénk kialakítani, akármennyire is jó az a mobilitás szempontjából szerintünk, ez a szubszidiaritás elvének megsértésével járna, mert a szociális Európa az egyenlőre csak egy álom. Hogyan is néz ki ez a helyzet, hogyha megvizsgáljuk az adatokat, akkor azt látjuk, hogy nagyjából 300 ezer nem aktív személyről van szó, 200 ezer a, a határon átnyúló munkavállaló, aki munka nélküli segélyre jogosult, ami pedig a hosszú távú beteg szabadságon lévőket illeti, ez egy nehéz helyzet, mert itt ugye bizonyos országokban, mint például Franciaország, akár 70%-át is kiteheti ez a társ, de az egészségpénztárnak. És ugye ezek az emberek nem fognak befizetni, és ugyanakkor élvezik a befogadó ország egészségügyi ellátórendszerét. Úgy gondolom, hogy ez az egész egy bonyolult rendszerhez vezet majd az adat gyűjtés szempontjából is, tehát ez a digitalizáció sem jó szerintünk. Gyakorlatilag olyan dömpingről beszélünk, amiben a munkajogot összekeverjük a tartózkodási joggal. Ennek a problémának nem is kellene ö, léteznie. Úgyhogy szívesen együttműködök majd az el, jelentéstevővel. Köszönöm szépen! Többen jelentkeztek felszólalásra. Kezdjük akkor, még felírom azokat is, akik most jelentkeztek. Le is zárnám ezzel a listát és Morán Sártyé asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Köszönöm Guillaume Balásznak a munkáját, nagy munkát végzett, nagyon technikai jellegű munkáról van szó, de ugyanakkor rendkívül fontos ez a szociális Európa létrejötte szempontjából, ami szerintem egy nagyon jó cél. Az első gondolat, vagy az első pont arra vonatkozik, hogy a társadalombiztosítási rendszerek koordinációjának felülvizsgálata rendkívül fontos a hatékony szabad mozgás fenntartásához. Ugye itt Európa egyik alappilléről van szó, tehát a jelentésnek mindenképpen javítania kell a helyzetem, természetesen a visszaéléseket nem akarjuk megengedni. Ugyanakkor Három pontra szeretnék most utalni. Az első, a postafiók cégek elleni harc, ez nem tolerálható. Ezt egyébként az emberek is, a közvélemény is többször elmondta nekünk, és az ilyen fajta cégekkel tényleg le kell számolni. Ez, ezen múlik a mi hitelességünk is. A második gondolat az A1-es formanyomtatvány kiadása, és az ezzel kapcsolatos kérdések, hány hónapot kell a befogadó ország társadalombiztosítási rendszerében lennie az adott munkavállalónak. Itt ugye a két irányelv összehangolásáról van szó amelyet már egyébként meg is kezdtük önnel, kedves alnökasszony és Ágnessel is. Mm, megkezdődtek a trialógusok is, tehát itt az együttműködés erősítése a legfontosabb. Lenne persze egy kérdésem a jelentéstevőhöz is, bár ő ismeri az én hozzáállásomat. Egy hat hónapos társadalombiztosítási hozzájárulási id- befizetési időszak után lehessen kiküldeni valakit. Nem tudom, hogy tényleg ez a hat hónap-e a legjobb küszöbérték, ezen szerintem még el kellene gondolkodnunk. És aztán a 24-es módosítás rendkívül fontos az újságírók szempontjából. Ugye egy kiküldött tudósító esetében nem szabad elfelejtenünk azt, hogy milyen típusú munkát végeznek ők, tehát hogy hol végzik a munkát, hol van a telephelyük. Itt én azt gondolom, hogy ezt a helyzetet mindenképpen tisztázni kell. Köszönöm szépen. Köszönöm, szépen, Esenos az asszony, parancsoljon. Két és fél percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Guillaume, Nak köszönettel tartozom. Nagyon jól előkészítette ezt a szöveget, példaértékű, ahogyan előadóként viszi az ügyet, bár mindenki ilyen lenne, könnyű vele együttműködni. Ami a szociálpolitikát illeti, gyakran szubjektív benyomásokra és nem kutatási eredményekre alapozzuk véleményünket. Ez kár. A szociális ellátó rendszerek nagyon fontosak polgáraink számára. És vállalnunk kell, hogy megfelelő megoldásokat találunk mindenki érdekében. Ami a munkanélküli segély kérdését illeti, egyetértek az előadóval, ugyanabban az országban kell annak kapnia, az munkavállalónak, ahol fizeti a járulékokat. A munka nélküli segélyt hosszabb időszakra, 3-6 hónapnál hosszabb időszakra javasolja kiterjeszteni az előadó. Egészen addig, amíg a jogok lejárnak. Ezzel egyetértek. Ami a nem aktív polgárokat illeti, én sem korlátoznám a befogadó országban a hozzáférésüket a, ezekhez a ellátásokhoz. Örülök, hogy a gyermeknevelési támogatás indexációja megszűnik. Ne legyen különbség a szülők jogai között. Ezekkel tehát egyetértek Gondot okoz számomra azonban például a 24 hónapos időszak. Szerintem ez legyen legalább ami, olyan hosszú, amilyen csak lehet, ez a munkavállaló érdeke. Mert egyébként ugye sok országban az illető ö, nyugdíjjárulékot kérhet, vagy nyugdíj ellátást kérhet, ami ö, még nagyobb terhet ró a költségvetésre. Ez nálunk a parlamentünknek is kifejezett véleménye. A mobilitást gátló intézkedésekkel kapcsolatban, mint például a befogadó országban töltött hat hónapos határidő, a kiküldetéstől számítva, ügyében úgy gondolom, hogy a helyettesíthetőséget pontosabban kell definiálni. Egy független személy megbízása nem biztos, hogy itt ebben az esetben jó ötlet, Szender asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm mindezt, amit Guillaume Balasz végzett, és Köszönöm önnek neki, amit kifejtett. Sok mindennel egyetértünk. Két dolog foglalkoztat minket. Szívügyem az, amit Giam is kiemelt, hogy a határokkor átnyúló munkavégzést végzők, munkát végzők esetében az a tagállam, amely megkapja a járulékokat, az legyen az, aki ki is fizeti az ellátásokat. Figyeljünk rájuk oda különösen, mert ők ugye kifejezetten mobilisek, és ők azok, akik megtestesítik Európát eh, annyiban, hogy ők a legmobilisebb munkavállalók. Meg kell találnunk a megoldást ezen munkavállalók speciális helyzetére vonatkozóan. Hogy a határok mentén dolgozók a közszolgáltatásban dolgozókhoz hasonló szabályok alá esenek. Franciaországban például nagyon sok olyan ember van, aki Németországban dolgozik, és ott nem tudja feltétlenül jogait jól érvényesíteni a német körülmények között francia nyelven. És egyes régiókban vannak példaértékű ellátó rendszerek, kisebb hazámban is. Több francia-német foglalkoztatási központ működik, nem tudom, hogy ezt máshol hogy hívják ezt mi bevált gyakorlatnak látjuk, és szívesen terjesztjük. Az, az EURESZT rendszerről összhangban működve. Ami a digitalizációt illeti elnök asszony, engem nagyon lelkesít a dolog, és itt arra kell odafigyelni, hogy a javaslatok ügynöksége kompetenciák között ne legyen átfedés. Köszönöm szépen. Martin, the floor is yours. Two and a half minutes. Merci, Madame le Président. Très brièvement, sont deux... Köszönöm szépen. Két rövid kérdésem lenne Belasz úrhoz. Szeretném tudni, hogy mi legyen a svájci határon dolgozókról? 45 ezer embert érint ez a ö, kérdés. Ugye a 12 hónapos szabálya munkanélkülivé váltak számára. Itt is érvényesíthető-e az, ami két EU ország között érvényesül? Ha ők elhagyják Svájcot, ahol, amely ugye Schengeni övezet, de nem Európai Unió, speciális joghelyzet adódik. A 12 hónap máshol is kényes kérdéseket vet föl. A Róma egy szabályozás azt mondja ki, hogy a számára a legkedvezőbb szabályozást vehet igénybe a munkavállaló. Ez, amit most javaslunk, nem mond, de ez ennek ellent. Lenners képviselő, két és fél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. és köszönöm a jelentéstevő munkáját is. Hatalmas kihívást jelent ez a szabályozás, mert egyrészt szeretnénk a visszaéléseket és a szociális turizmust leküzdeni, másrésztről nagyon fontos ez a szabályozás, a határok mentén élő munkavállalók szempontjából meg kell szüntetni az akadályokat, a számukra egyszerűsödést kell elérni ez utóbbi célt teljes mértékben támogatni tudom, főként azt, amit Sander kolléga mondott. 12 hónapos időtartalmat javasol az Európai Bizottság. Szerintem ez egy kicsit önkényes, mert előfordulhat, hogy valaki 20 éve Hollandiában dolgozik, fizeti a járulékokat, aztán egy évig dolgozok, dolgozik Németországban, és hirtelen Németország illetékes a munkanélküli segély kifizetését illetően. érdemes megvizsgálni, hogy nem lenne érdemes olyan rendszert létrehozni, amely jobban tükrözi az illető személy szakmai előmenetelét. Főként a határmenti területeken érdemes lenne választási lehetőséget biztosítani. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság kellően megvizsgálta ezt a lehetőséget. A határok mentén élő munkavállalók szempontjából ez különösen releváns, Kérdés az is, hogy hogyan fognak a tagállamok együttműködni egymással akkor, hogyha valaki egy adott tagállamban munkanélküli segélyt igényel, a szomszédos országban viszont a szomszédos ország lenne viszont kötelező ezt megtenni, hogyan állapodik meg egymással a két tagállam. Németországban például maximum 15 órát dolgozhat valaki részmunkaidőben, hogyha a munkanélküli segélyt is kap időközben. Hogyha valaki a határokon átnyúl, hat, hat, egy másik országban akar dolgozni, akkor esetleg bajba kerülhet emiatt. Harkin azt mondja, hogy a munkanélküliségé, a munkanélkülieket segítő hatóságok esetében is egyeztetni kellene. És még egy utolsó pont, a családi támogatások indexálása és a gazdaságilag inaktívakra vonatkozó bírósági ítéletek. Én itt másként gondolkodom, mint a mi jelentéstevő, szerintem eh, erről még külön beszélnünk kellene. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretnék még egy dologgal kapcsolatosan állást foglalni. Ez, ez a téma a családi támogatások indexálása. Néhány tagállam úgy gondolja, hogy ezzel pénzt lehetne megtakarítani. Két, két dologra szeretném felhívni a figyelmet indexálásról van szó. Ez azt jelenti, hogyha a gyermek egy alacsonyabb költségekkel járó tagállamban él, akkor ott kevesebb családi támogatást kap az illető család, de ugyanígy fordítva is igaz mindez. Marian Tyson azt mondta, hogy ezzel a indexálási témával talán nem is kellene foglalkoznunk. Úgy gondolom, hogy az a pénz, amit megspórolunk az indexálással, azt elköltjük a bürokratikus eljárásokra. Ez nem olyan politika, amely hitelességet teremtene. Nem igazán tény alapú politika. Ezért számomra nagyon fontos, hogy a családi támogatások indexálása kapcsán az Európai Bizottságot kövessük, és ne engedjünk a populistáknak. Azt kellene mondanunk, hogy itt, ezen a területen az összes európai munkavállalót egyformán kezeljük. Köszönöm. Magamnak is adnék két és fél percet, mondja az elnök asszony. Hogyha lesz egy külön fejezet a hosszú távú gondozásról, akkor nagyon fontos tisztázni, hogy ez a fejezet milyen fogalom meghatározással dolgozik, és pontosan mit fed le. Ez a kiinduló pont. Az idősek gondozása az egyik legérzékenyebb pont. A jogok exportálhatók lesznek. Úgy gondolom, hogy ez a terület viszont nem igazán teszi lehetővé az exportálhatóságot, anélkül, hogy nagyobb költségek háruljanak az érintett tagállam költségvetésére. Ezt is figyelembe kell venni az eszmecsere során. Külön hangsúlyoznám Balaszúr megközelítését az joggal kapcsolatosan, valamint a szociális dömpinggel kapcsolatosan nagyon fontos volt az, ami elhangzott. A lista végéhez érkeztünk, most megkérdezem, hogy Korel úr kérje a szót. Köszönöm szépen, mondja Jászló asszony. Szeretném kérni, hogy a szociális jogok koordinációja ügyében legyen egy újabb eszmecsere. Többet, több időt kell erre az ügyre szánnunk. Sok a módosító, lesznek még további új módosítási indítványok, Ma mindenki csak két percet kapott, ez nem elegendő. Azt szeretném kérni, hogy legyen egy további találkozó, amikor részletesen megvitatjuk a kérdést. Rendben. Utána nézzünk, hogy mikor tudunk erre időt keríteni. Én is úgy érzem, hogy kulcsfontosságú kérdésről van szó, hosszú távon, de az európai választások szempontjából is nagyon fontos ez a téma. Most szeretném megadni a szót Jordi Corell úrnak a bizottság részéről. Köszönöm, elnök asszony, és Balasz úrnak is köszönöm az előadást, meg a jelentést. Amióta elkezdte Balasz úr a munkát, több közmeghallgatás is volt, ami ide vonatkozik és úgy néz ki, hogy konszenzus van alapvetően a bizottsági javaslattal részünkről. Jó részletek tekintetében a maga az előadó is nyújt be módosítókat, és mások is, de összességében szerintem így gyorsan előre lehet haladni. Ahogy ön is tudja, a bizottság fejezetenként, és elég gyorsan tárgyalja ezt az ügyet, ezért nekünk is lépést kell tartani. Állítólag a következő tanácsi, szociális tanácsi ülésen decemberben lehet, hogy már ö, megint egy újabb fejezetet ö, vesznek gorcső alá, és nem szabad lemaradnunk. Elkezdhetjük szerintem a háromoldalú egyeztetést a következő év első harmadában, Persze még további meghallgatásokra is szükség van, de ez egy kiemelt dosszié, és támogatja a munkavállalók szabad mozgását, ami nekünk is szívügyünk. Ugyanakkor minden eszközt igénybe kell venni, hogy a visszaélések a minimumra korlátozódjanak. Szóval javaslom a tempós tovább lépést. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Akkor, akkor egy új idő tervet kell kidolgoznunk. És akkor önök szerint is igaz az, hogy egyetlen egy további egyeztető ülés elég lesz, és akkor tovább léphetünk? akkor a módosítók benyújtási határidejét is előre lehet hozni esetleg. Jó? Megnézzük ezt, hogy hogy tudjuk leggyorsabban bonyolítani az ügyet. De azokat is meg kell hallgatni, akik eddig még nem mondtak semmit. Például ma is akár még jelentkezhetnek mások is, de ha nem, akkor Balasz úrnak adom vissza a szót. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm mindenkinek a megszólalásokat. Az első problémakör kapcsán igen, támogatom az ön javaslatát. Ha sikerül új szabályozást találni, akkor az a jó. Ha pedig nem, akkor akár az árnyék előadói üléseken túlmenően is készen állok arra, hogy önnel egyeztessek. ki kell hoznunk a bizottsági javaslatból a lehető legtöbbet, és nyilván emellett az árnyék előadókkal is intenzíven egyeztetünk. Kürel úr, a bizottság képviselője, nagyon ügyesen fogalmazott, és igaza van. Gyakran a kisebbségek sokfélék és a bizottsági javaslat tulajdonképpen nem rossz, és Kürel úr és a parlament közösen szerintem kihozhat egy egyedi és egységes megoldást. Gyorsan megpróbálom összefoglalni még, ami elhangzott. Az európai szociális hatóság kapcsán, ez, ugye ez egy jogalkotási szöveg, de el kell mondani róla, hogy nem szabad megengednünk, hogy minden bizottsági elnök bejelentsen valami nagyon fontos új dolgot, hogy majd ő lesz itt a szociális problémák nagy megoldója, mert ugye hogy ezt kell mondania, de közben aztán keveset tesz ebben az ügyben. A parlamentnek inkább az a fontos, hogy az alapvető elveket, azokat a szavakat, amelyeket gyakran hallunk, átültessük a gyakorlatba, és elérjük azt, amiről szó van, ugye Göteborgi ö, csúcs is ugye egy kicsit ebbe a kategóriába esít, hogy többet beszéltünk, mint tettünk, de azért teszünk is. El kell érni, hogy a szociális Európa integrált módon megvalósuljon. Ami az önkérdését illeti Svájccal kapcsolatban, az ÖMF kapcsán nem tudok erről a kérdésről, a romák helyzetéről, vagy a Róma egyről, hogy milyen a szociális helyzet ezeknek a határon dolgozóknak. Ugye a állítólag 600 eurós szociális támogatás kifizetés elmaradás van, és igen, valóban az európai szociális rendszereket jobban összhangba kell hozni az Európai Unió kívüli országokkal, Svájc, Liechtensteinnel és Norvégiával. Sanders asszony, ön nagyon jó gondolatokat vetett fel az öresszel kapcsolatban. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan lehetne segíteni a kihelyezett munkavállalókat abban, hogy ott keressék meg az illetékes hatóságokat, ahol dolgoznak. Ez szerintem nagyon jó rendszer lenne. Ezen el fogok gondolkodni, és tanulmányozni fogom a helyzetet. Természetesen azért nagyon különbözőek a vélemények a bizottsági javaslattal kapcsolatban, illetve az én módosításaimmal kapcsolatban is. Így egyesek támogatni fogják a javaslataimat, vagy támogatják például a, a munkanélküli segély át, tehát a hordozhatóságával kapcsolatban, de van, aki egészen máshogy gondolja, tehát itt tulajdonképpen ezek az egymással ellentmondó vélemények, ezek a frakciókon túlmutató ellentéteket mutatnak, tehát itt talán nemzeti mm, ellentétekről van szó. Az is igaz, hogy a bizottság is szintézisre törekedhet, ami pedig a digitalizációt illeti, szerintem ez nagyon jó. Harkin asszony azt mondta, hogy nem kell tovább nehezíteni a helyzetet. Hát itt van az ESSU, amit majd úgy is bevezetnek. Hát igen, csak nem tudjuk, hogy ez hogyan fog működni. Nem szeretnénk, hogyha ez egy sima adatbázis lenne, rendkívül fontos lenne az, és ezért a belga rendszer példáját hoztam fel. Az lenne a fontos, hogy az összes információval kapcsolatban valós képet láthassunk, mert különben csak egy óriási jellemző adatbázis rendszer alakul majd ki. Ez a szokásos EU-s megoldás. Egy platformot hozunk létre, amit aztán senki se tud használni. Persze itt nem arról van szó, hogy az ESS itt nem támogatjuk, nem, inkább ki akarjuk azt terjeszteni és pontosítani akarjuk a hatáskörét. Aztán a hosszú távú betegségek kapcsolatban megint egymásnak ellentmondó véleményeket hallhattam. A szakszervezetek itt a hearingen is ezzel a jelentéssel kapcsolatban kimondták, hogy jó az, hogyha ők, illetve hogy, hogy szerintük jó az, hogy külön fejezetben foglalkozunk ezzel a kérdéssel. a szociális partnereket mindenképpen be kell vonni ebbe a folyamatba. Szerintem egy külön fejezet a legjobb formula, de természetesen nyitott vagyok bármilyen más megoldásra is. És végül az indexálás kérdése és a kodifikáció. Nézzük először a kodifikációt. A tanács egyenőre ezt nem támogatja, ezt világosan láthatjuk, ezt egyébként lehet érteni is, hogy miért van így, és értem azokat az érveket, amelyeknek az alapján a kodifikáció problémás, problémákat is felvetne. A magam részéről természetesen mindenféle vitára nyitott vagyok, de nem igazán értem, hogy hogy lehet részleges kodifikációt alkalmazni. Szerintem ez túl nehézkes lenne, és valószínűleg meg kellene hagyni a jogalkotónak ezt a lehetőséget. Ami az indexációt illeti, azt mondták, hogy nem beszéltem erről, de ez így volt, én beszéltem erről, de egyébként a bizottság javaslatában nem szerepelt semmilyen indexáció tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, néhány tagállamról van szó, aki szeretné ezt az indexálást. Persze bonyolult a helyzet, mert amikor a tagállamokkal beszélünk, akkor általában inkább az a cél vezérli őket, hogy kevesebbet fizessenek. De például a hogyha a külföldön dolgozó szülők azért vinnék magukkal a gyermeküket, mert ott magasabb gyermekek utánjáró támogatásokat kapnak, az lehet, hogy további problémákat okozna a tagállamnak. Tehát ezért gondolom azt, hogy nem kellene a bizottsági javaslatnál tovább menni ebben a kérdésben legalábbis. A javaslatokkal kapcsolatban meg fogom vizsgálni az elhangzottakat, és természetesen bárki szívesen találkozom, illetve fogunk is találkozni az árnyékjelentéstevőkkel, és aztán lesz egy általános vita január másodikán. Thank you. Uh, Köszönjük szépen. Nyilvánvalóan nem volt elég időnk, hogy megvitassuk egy szélesebb közönség előtt ezt a kérdést. Meg fogjuk kérni a titkárságot, hogy nézzen utána, mik a lehetőségek. Hogy legyen egy további eszmecsere erről a témáról, mégpedig mielőbb. Tisztában vagyunk a problémákkal, de készen állunk arra, hogy esetleg más változásokat is elfogadjunk. A határidők azonban változatlanok. A módosító benyújtásának határideje január 10-e. A módosítások megvitatása február 21-22-én lesz, az EMP szakbizottságban a szavazás június 19-e. Ez a javasolt menetrend. Rendben, akkor Haladunk tovább, az ötös napi rendi pontunk következik. A munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelme. Rolán úrnak adom meg a szót, ő a jelentéstevő. Köszönöm szépen. Talán jó, hogyha emlékeztetünk arra, hogy a rák az Európai Unióban az egyik első számú halálok. Tehát a foglalkozási körben szerzett rákbetegségekről beszélünk. Minden nap meghalnak emberek rákban, amit valamilyen módon köthető a munkájuk végzéséhez. Az Európai Bizottság tíz év után végre úgy döntött, hogy ezt a dossziét ismét megnyitja, azzal a célral, hogy a vonatkozó irányelvet javítsa. Tyson asszony javaslata három revíziós javaslatot tartalmaz a maximális kitettségi küszöbértékek tekintetében. Technológiai változások, tudományos felfedezések fényében talán tovább is lehetne ennél lépni, vagyis egy kicsit állandó alkalmazkodási rendszert kellene kialakítani, és nekem ez az az érzésem, hogy a biztos asszony nagyjából ezt tervezi. Természetesen a filozófiánkat továbbra is megőrzöm. Legyünk nagyon kemények, ambiciózusak és pragmatikusak. Azért fontos az, hogy pontosan dolgozzunk, mert itt tudományos elvek alapján kell eljárnunk, de ugyanakkor a realitásokat is figyelembe kell venni, tehát pragmatikusnak kell lennünk technológiai és gazdasági értelemben egyaránt. És mindezt a szociális partnerek által megállapodott szövegek alapján kell elvégeznünk. Fontos tehát a tudományos testületek ajánlásainak figyelembevétele, hiszen ezek azok az adatok, amelyeknek az alapján el tud járni a bizottság is, amikor módosítani kívánja a küszöbértékeket. A legtöbb javaslat kapcsán egyetértek a bizottsággal, de vannak módosításaim, amelyekben tovább mennék a policiklikus szénhidrogénnek, illetve a kipufogó, kipufogó gázok tekintetében. Kicsit túl technikai a megközelítésem, elnézést kérek a tolmácsoktól is. Tehát itt ugye olyan megállapodások vannak, amelyeknek az alapján egy minimális vagy maximális kitettségi értéket, küszöbértéket kell megállapítani. Azt is javaslom ebben a jelentésben, hogy mindenféle kipufogó gázra kiterjesszük ezt, tehát itt a bőrön keresztüli kitettséget szeretnénk csökkenteni, tehát ilyen értelemben akarjuk megerősíteni a bizottsági javaslatot. Egyébként a tanács is ezt támogatja. Nézzük a gázokat, a dízel motorok gázait itt nagyon kemény a helyzet. A bizottság úgy döntött, hogy nem fog ezzel kapcsolatban új küszöbértékeket megállapítani. Ez szerintem sajnálatos, és azért arra emlékeztetnénk, hogy ma Európában 3,6 millió személy van kitéve a dízel kipufogó gázok által okozott rákbetegségeknek, ezért hatalmas számokról van szó, ez nagyon aggasztó. Szerintem nem vesztegethetjük az időt, éppen ezért én azt kérem, hogy a dízel kipufogó gázokat is vegyük be a hatáskörbe a köbméterenként 50 mg-os értékig. Ez ugye Németországban egy alkalmazott küszöbérték, tehát ezt javaslom én is. Még két gondolatot szeretnék elmondani. Az ellenőrzések és a megelőzés. Minden, ami a biztonsággal és az egészséggel kapcsolatos, az mindig a megelőzéssel kell, hogy kezdődjön. Itt szabályokra van szükség, és természetesen aztán azokat a szabályokat ellenőrizni is kell, mert különben nincsen értelme. A szektoriális megállapodások lehetővé teszik azt a cégek és a munkavállalók számára is, hogy megfelelő szabályi rendszereket, illetve védelmi rendszereket építsenek be, hogy a kitettséget csökkentség, a MECI és más megállapodásokra kell ilyenkor alapoznunk a munkát, a szociális partnerek közötti megállapodásokról van szó. Az ő munkájuknak köszönhetően lehet csökkenteni ezt a kitettséget. Például a szilíciummal kapcsolatban a MECIS egy nagyon jó véleményt adott ki, amely lehetővé teszi a védelmet és ennek az alapján kellene más hasonló jellegű megállapodásokat is megkötni, hiszen a, az egészséggel nem lehet játszani a munkavállalók és a munkaadók proaktív módon kívánják védelmi az emberi egészséget, akkor szerintem ez mindenki számára jó, mert az embereket jobban védik, a cégek is jobban működnek, és alapvetően segíti a jogalkotó feladatát is, hiszen azok adnak tehát azoknak vannak gondolataik ezzel az egész kérdéskörrel kapcsolatban, akik a helyszínen végzik a munkát oda kell figyelni az ellenőrzésekre is, nem szabad, hogy csak szankciókra ö, korlátozzuk ezt, hanem azonosítani kell, hogy miért nem tudják betartani a cégek ezeket a határértékeket, és megoldásokat kell találni a nehéz helyzetekre, főként a kis és középvállalkozásokra gondolok. Tehát kell ellenőrzés, és kell szankció is, de ez a legutolsó megoldás kell, hogy lehet, inkább a cégeknél a figyelemfelhívás és a segítségnyújtás eszközein keresztül kell a helyzetet javítani. Most pedig várom mindenkinek a hozzájárulását, és úgy, ahogyan az első alkalommal, most uh, Marita, most is remélem, hogy uh, együtt tudunk majd működni, és így uh, olyan megoldásokat tudunk javasolni, amelyekre, amelyek konkrétan segítik a munkavállalók és a cégek helyzetét. Köszönjük szépen Roland úrnak. Elnyik jelentés tevőként most én szólalnék fel, megerősítem azt, amit elmondott. Köszönöm a munkáját, nagyon jó jelentés készült, és sokat tanultunk úgy gondolom, az irányelv új első felülvizsgálatával kapcsolatosan, mind ami az, az anyagokat életén, mind pedig a tekintetben, hogy a szakbizottságunknak hogyan kellene a munkát végeznie, hogy a legjobb eredményeket érjük el. Teljes mértékben egyetértek Roland úr javaslatával. Én is úgy gondolom, hogy a dízelt be kell venni a felsorolt anyagok közé, ez nagyon fontos. Azzal is egyetértek, hogy az elemi ö, szént használjuk márkerként a dízel gáz esetében. Ezzel felölelhetjük az összes régi dízelfajtát, ezek a legveszélyesebbek. Ha jól értem, akkor más szakbizottságok is ezt javasolják. A megfogalmazott ajánlások tükrében azt javasolnám, hogy a nitrogénoxidok esetében szintén határozzunk meg márkerként határ, felső határértékeket a dízel kipufogó gázokra vonatkozólag. Ezzel felölelnénk a modernebb dízelfajtákat is. Ez az a javaslat az Európai Bizottság egyik jelentésén alapul, amelyet soha nem tettek közzé, ha bár elkészült a tanulmány, itt nagyobb átláthatóságra van szükség, úgy gondolom. Az összes ilyen jellegű jelentést, értékelést közzé kellene tenni véleményem szerint. Fontos, hogy ebben határozott álláspontot képviseljünk. Úgy gondolom, még azon anyagok is közérdekű információnak minősülnek, amelyeket a Barrózó Bizottság megbízásából készítettek el. Vannak olyan kérdések, amelyeket a, az irányelv mostani felülvizsgálatával nem tudunk megoldani, de a jövő szempontjából fontosak. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az Európai Bizottság ilyen jellegű ez irányú munkája az Európai Parlament szempontjából és a szakbizottságunk szempontjából is. Úgy gondolom, hogy ezeket az anyagokat közé kell tenni, hogy felhasználhatóvá váljanak a határértékek szempontjából és az epidemiológiai megfontolások szempontjából is jó lenne ezeket az anyagokat alapul venni. Egyébként pedig még egyszer mondom, teljesen támogatom Roland úrt és a dízel bevonását. Most megadom a szót a következő árnyék jelentéstevőnek McIntyre asszony. McIntyre asszony nincs itt. Stevens asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én helyettesítem a McIntyre asszonyt, mert nem tud ma itt lenni. Üdvözlöm a módosítók második eh, csokrát, és köszönöm szépen a jelentéstevőt. Úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat eh, sok éves eh, részletes munka, elemzések gyümölcse. Van egy szigorú eljárás, amely a határértékek meghatározására vonatkozik, és biztosítja, hogy tényalapú, arányos döntés szülessen. Úgy gondolom, hogy a határértékek csökkentése a egészségre veszélyes anyagokkal kapcsolatosan nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy hatékony kockázatkezelésre is szükség van a munkahelyen, a munkavállalók szempontjából. A jó kontrollmechanizmusra kell fektetni a hangsúlyt. Fontosnak tartom továbbá, hogy el kell ismerni, hogy elismerjük a jó, jó bevált gyakorlatok szerepét, Fontosnak tartom azt is, hogy olyan szakpolitikákat foganatosítsunk, amelyekkel biztosíthatjuk, hogy az összes, minden esetben a kitettség a lehető legalacsonyabb szinten valósuljon meg. A határértékeket úgy kell meghatározni, hogy a kockázatokat a lehető legjobban lecsökkentsük. A cél mindig az, hogy a lehető legalacsonyabb szintű kitettségre eh, kerüljön sor, a tagállamoknak aktívan kell beruházniuk a kutatásba, a tudományba, és ösztönözniük kell a vállalkozásokat, hogy mindig a lehető legalacsonyabb szintet célozzák meg. Önkényesen azonban nem határozhatunk meg olyan szinteket, amelyeket nem lehet aztán végrehajtatni. Bármely javaslatnak, javaslatot, amely új határértékre vonatkozik, ugyanannak a szigorú eljárásnak kell alávetni. Hasonlóképpen a további anyagok listára való felvételét hasonló eljárásnak kell alávetni. Ezért a frakcióm aggájának adna hangot a dízel kipufogógázok felvételével kapcsolatosan. Az Európai Bizottság praktikus, gyakorlati jogi indokokra hivatkozva tartózkodott ettől a döntéstől. Ezen túlmenően arra jutott a bizottság, hogy az egészségügyi megfontolásokon alapuló határérték bevezetése egyelőre nem lehetséges jogi okokból, de talán sikerül megoldást találnunk. Esetleg felszólíthatnánk az Európai Bizottságot, hogy további tanulmányokat és elemzéseket végezzen, majd esetleg egy új határértéket, egy határértéket határozzon meg. Úgy gondoljuk, hogy az arányosságot és a végrehajthatóságot, megvalósíthatóságot kell szem előtt tartanunk ebben a kérdésben. Köszönöm még egyszer a jelentéstevőnek a munkát, be fogok nyújtani néhány módosítót, amely a frakcióm álláspontját tükrözi. Köszönöm. Kedves Ambó kolléga kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Spanyolul fogok beszélni, mert eh, Roland úrral úgyis van eh, lehetőségem kapcsol, beszélgetni. Az ALDE nevében erről a témáról a következő a véleményem. Először is szeretnék gratulálni az elvégzett munkáért, és a bizottság is nagyon jó javaslattal állt elő, és Golán úr első javaslata is tovább javítja a bizottsági javaslatot, és jó irányba fordítja azt. Természetesen nagyon örülök az egész bizottsági javaslatnak, a kezdeményezésnek, mind a célok tekintetében, mind pedig az egészet átható a szellemiséggel kapcsolatban. ugye már az első olvasatban is nagyon szépen tudtunk együtt dolgozni, de volt egy olyan kérdés, amiben mm, egy morális vagy etikai kérdés, amiben nem értettünk egyet. Ugye mindenki szeretné tovább javítani a helyzetet. Nincsen olyan parlamenti képviselő, és nincs olyan parlamenti frakció sem, amely az emberi egész, ne az emberi egészséget tekinteni első számú céljának. Ez egy nagyon is technikai jellegű terep, és ugyanakkor fontos, hogy kiegyensúlyozott megoldásokra jussunk. A nagy technikai aktualizációknak köszönhetően kimondhatjuk azt is, hogy az nem jó jel, hogyha a, az illetékes bizottságoknak nincsen éppen munkája, de ugyanakkor fontos az, hogy mérni tudjuk a küszöbértékeket. Természetesen egyre jobb eszközökkel tudjuk a küszöbértékeket név, mérni, és ezen keresztül tudunk új küszöbértékeket is megállapítani. Ezért szeretnénk a racionális elővigyázatosság elvét követni, és nagy szerencse az is, hogy már a szociális párbeszéd során is nagyon sok mindenről esett szó, ez pedig megalapozza mi munkánkat is, hiszen a két érintett fél az pont a munkavállalók és a munkaadók szervezetei, hiszen a, a kis és közepes vállalkozások esetében nagyon gyakran a vállalkozó maga is ki van téve ugyanazoknak a veszélyeknek, amelyeknek a munkavállalói. Tehát miután sikerült előrelépni a szociális párbeszédben, innentől kezdve sokkal könnyebb lesz egy optimális megoldást kidolgozni. Természetesen azt is támogatjuk, amit Gonen úr kidolgozott, ami a dízelt illeti és más aspektusokat. Mindig konstruktívan fogjuk megközelíteni, de ebben majd fogunk még négy szem közt is beszélni, és természetesen majd ki fogjuk kérni a szakma, illetve a szakmai szervezetek véleményét is illetve a bizottság véleményét is, hogy a dízel kapcsolatban hogyan lehetne kiegyensúlyozott helyzetet teremteni. fontos lenne itt is a küszöbértékek megállapítása attól függően, hogy milyen motorokról is van szó, tehát külön a dízelre is. Köszönöm. Köszönjük, Kevés Samba úr. Lejerik úr, kapja meg a szót. Merci, madame. Köszönöm, elnök asszony. Én is egyetértek azzal, amit Roland úr kifejtett, és üdvözlöm a munkáját, amely kiemelkedő jelentőségű a tekintetben, hogy az irányelvbe bekerüljenek a dízelés következményei is. Nem szabad elfelejtenünk azt ugyanakkor, hogy mintegy 19 ezer ember dolgozik ö, ö, olyan ágazatban, amit a dízel korlátozása érinthet. Ugye a dízel kibocsátások csökkentése és kivezetése kapcsán az első ér az szokott lenni, hogy a mai új motorok sokkal hatékonyabbak és kevésbé szennyezők. Sajnos újabb kételyek merültek föl, hogy ezt még sincs talán pontosan így. Aztán az, hogy a benzo pirén nagyon sokféle formában előfordul az aromatikus és policiklikus szénhidrogénekben, és ez nem csak a dízel sajátossága, sőt, azt tudjuk, hogy a policiklikus szénhidrogéneknek való kitettség a bőrön keresztül is súlyos gondokat okozhat. Ezért rolen úrral összhangban szerintünk előzetesen vizsgálni, értékelni kellene, hogy itt mit is jelent az elővigyázatosság elve. Az elővigyázatosság elve az etidén és származékok tekintetében a formaldehidek tekintetében és az aromatikus policiklikus szénhidrogének tekintetében. Ugye az új szabályozást igényelne, és ne felejtsük el, hogy az ezen anyagoknak kitett kórházi dolgozókban is kimutatták, hogy sejtkárosodás és tumorképződést okozhatnak ezek az anyagok. Köszönöm Roland úrnak, hogy az elővigyázatosság elvét így lebontva kiterjesztette új területekre, és ennek kapcsán el is kell mondani, hogy ezeket a szövegeket, ezt a szöveget időről időre meg kell újítani, felül kell vizsgálni, hogy a fejlődés, a kutatás, a kutatói álláspontok új aspektusait is mindig figyelembe vegye. Az egészségügyben dolgozókra gondolok itt most különösképpen, és hogy a megelőzés érvényesülhessen, és a megfelelő ellenőrzés. Végül pedig úgy gondolom, hogy jó lenne a szövegbe, a jövőbeli munkák tekintetében bevezetni egy hivatkozást a protoxikus anyagokra is, és megtartva az egészségügyi dolgozók munkahelyi orvosi szűrésének rendszerét ezen anyagtípusokra is ki kellene terjeszteni azt. Ennek kapcsán mi egy módosítót be is fogunk nyújtani, hogy erősítsük e- ezen vonulatát a szövegnek. Köszönöm szépen. Kari Madrinek adok szót. Köszönöm, elnök asszony. Roland úr, jó napot kívánok. Köszönöm, amit leírt és elmondott. Én nekem egyszerű véleményem van. Köszönöm, amit elvégzett munkát, mert a dízelgőzök ről eddig nem volt szó, és egy sajnálatos hiányt most pótolunk, úgy tűnik, a bizottsági szabályozásban, hogy a, az egyes függelékhez hozzáveszük a dízelgőzök körét. A bizottság ezt többször ö, már elutasította, pedig mi zöldek mindig is követeltük azt, és minden ö, szégyen érzett, szégyenérzetemet félretéve, szemébe mondom a bizottságnak, hogy a bizottság nem látja a feladatát. A, az Európai Parlament és mi zöldek, mondom, már évek óta szolgalmaztuk, hogy a dízelgőzökről szó legyen a szabályozásban, és most az előadó, akinek gratulálok, végre újra megfogalmazza ezt, most jó lenne most már megérteni a bizottság, hogy ez mit jelent, és hinne a számoknak, a számok pedig szörnyűek, minden évben, kedves kollégák, minden európai polgár, minden polgárra vetítve, Jerik úr is elmondta, 1,9 eh, millió olyan munkavállaló jut, eh, ez Európában 19 olyan munkavállaló van, aki közvetlenül eh, ki van téve ezen rákkeltő anyagoknak, amelyek közül nem csak valószínűsíthetően rákkeltő, hanem biztosan rákkeltő. A sajtó, a frankofon sajtó legalábbis nem régiben nyilvánosságra hozott egy új dieselgate botrányt, és eh, ugyan már régóta tudjuk, hogy itt baj van, de akár fogyasztók, utasok, eh, munkavállalók legyünk, mindannyiunkat érinthet ezen anyag csoport veszélyessége, ezért a dízel kibocsátások eh, témáját végre be kell venni a szövegbe. Én soha nem értettem egyébként, hogy mikor ébred föl már a bizottság? Valami nagy, nagy balesetre várnak? Valami nagy szörnyűségre? Mire várnak? Előadó úr, tény, hogy itt még mindig csak egy kis részéről beszélünk azon nagyon veszélyes anyagoknak, amelyeknek ki vannak téve a munkavállalók. Én tovább mentem volna, és tovább is fogok menni az új tárgyalások során. Úgy gondolom ugyanis, hogy a parlamentnek kutya kötelessége társjogalkotóként kicsikarnia, hogy több anyagra vonatkozóan, ö, toxikus anyagra vonatkozóan a termelés során való kitettséget is figyelembe vegyük. A bisphenol, a bifenol A ugyanez a kategória, ezzel kapcsolatban módosító fogunk benyújtani, és egy másik módosítót is be fogunk nyújtani, hogy a, az időskorú nők, illetve még ö, a ö, gyerekkihordásra alkalmas korú nők körét külön kiemeljük a védelem szempontjából, mert a dízel és származékai súlyos károsodást okozhatnak az embriónak is. Végül pedig azt kell, hogy mondjam el, előadó úr, hogy ez a jelentés komoly, komoly fejezet. Ha végre a parlamentnek sikerül elérni, hogy a bizottság felébredjen, és Európát valóban egy jó oldalon álló, a védelmet szorgalmazó ö, szervezetté tegye, akkor most teszünk valamit az emberek egészségéért és a, fog, a foglalkoztatottak egészségéért. A munkavállalónak nincsen ugyanis joga mérgeznie a munkavállalót. És a szociális partnerek közötti vitában nekünk azt kell kiemelni, hogy ez nem pusztán technológiai ö, jobbítást igénylő kérdés, hanem egy alapvető elvi kérdés. Mert a végül is ott húzódik meg az emberi egészség kérdése, és az ember nem kísérleti nyúl. Mindjárt befejezem, elnök asszony. Miután 10, 20, 30 éven át dolgozik valaki vegyi anyagokkal, akkor szinte biztos, hogy már csak 5-10 éve van hátra. Az ilyen anyagokkal dolgozók tipikus elhalálozási kora jóval alacsonyabb, mint az átlag, és ez nem véletlen. Kérem, hogy ezt hallgassák meg, amit mondtam, Európai Bizottság, mert garantálni fogom önöknek, hogy a dízel még csak a kezdet, és itt még sok egyéb ilyen anyag következik majd sorba. Thank you. I cannot... Köszönjük szépen. Úgy látom, hogy az FDD részéről nincs itt senki, aki hozzászólna a témához. Ez azt jelenti, hogy Mele asszonynak adom meg a szót az ENF részéről. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, és köszönöm Golan úrnak is a javaslatot. Kétfajta megjegyzésem lenne. Az egyik tartalmi megjegyzés. Korábban öt szakbizottság vett volna részt ebben a munkában négyen úgy döntöttek, hogy nem kívánnak részt venni benne. A környezetvédelmi és környezetvédelmi szakbizottságban viszont én készítettem ezt a véleményt el. Nem demokratikus körülmények között lesöpörték az asztalról az én véleményemet. Az egy fontos kérdés volt, és egyébként én a véleményemben olyan módosítókat nyújtottam be, amelyek az óvatosság elvét vezették volna be, olyan molekulákkal kapcsolatban, amelyek most is alkalmaz, amelyeket most is alkalmaznak. Valóban nagyon súlyos a helyzet, és azért enyhén szóval meglep az, hogy olyan sokat beszélünk a dízelről, amikor gyakorlatilag minden anyag rákkeltő. Egyre több a munkahelyhez köthető rákmegbetegedések száma, multifaktoriális esetekről van szó, és teljesen egyértelmű az, hogy valaki megfizeti ennek az árát. Manapság, amikor azt mondják a cégeknek, hogy vannak minimális küszöbértékek, azt mindenki tökéletesen megérti, hogyha ezek túl nehezen betarthatók, sőt, egyáltalán nem is tartják őket sokszor be, és ebből az fakad, hogy vagy nem védik meg egyáltalán az embereket, vagy pedig be kell zárjanak a cégek. És hogyha nincsenek valós ellenőrzések, akkor tulajdonképpen semmit sem tettünk. Amikor pedig szabálysértés van, akkor az emberek még nehezebb helyzetben vannak, mert nem csak arról van szó, hogy a jogaikat nem tudják érvényre juttatni, és ugye különböző országokban is különböző a helyzet, mindez akkor, amikor egyre nehezebb elismertetni azt, hogy ezek a megbetegedések valóban a munkavégzéshez köthetők. Természetesen a legfontosabb az lenne, hogy minél hamarabb az összes rákkeltő molekulát azonosítsuk, a dízellel kapcsolatban szintén lépni kell, ugyanakkor sokfelé találkozunk a dízel kipufogó gázokkal, és az emberek általában kivannak ennek téve, és ezért nagyon nehéz itt a munkavédelmi jogokat érvényesítetni. Hogyha túl sokat akarunk túl gyorsan lépni, akkor lehet, hogy valójában nem a munkavállalók érdekeit védjük. Remélem, hogy Roland úrral pragmatikusan tudunk majd együttműködni. Köszönöm. Uh, I'll give the floor to, uh... Megadom a szót az Európai Bizottságnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Roland úrnak ezt a kiváló jelentéstervezetet, amely tulajdonképpen ar- ar- arra építkezik, amit már elértek, elnök asszony, az első módosítókkal az irányelvvel kapcsolatosan. Egy nagyon jelentős irányelvről van szó. És egy nagyon jó eljárást indítottunk útjára, amely bevonta a szociális partnereket, a tudományos társadalmat, tudományos szereplőket. Először a szociális partnerekkel konzultáltunk, aztán figyelembe vettük a tudományos tanácsokat, aztán volt egy háromoldalú párbeszéd, született egy jogi, szolgálat, jogi, jogi szolgálati elemzés, és utána készült el maga a javaslat. Ahogyan az első módosítóknál láthattuk, ezeket már formálisan elfogadták itt a parlamentben is, várhatóan egy hét múlva a tanács is hasonlóképpen tesz. Ebben a folyamatban tehát örömmel láttuk, hogy a parlament tiszteletben tartotta az eljárásokat, és a Roland úr jelentés tervezete is azt mutatja, hogy már jelentősen javult a helyzet az eljárás leírását illetően, ezt nagyon hasznosnak tartjuk. Aztán ami a várható, illetve kívánatos eredményeket illeti, Rengeteg erőforrást fektetünk be, nagyon fontos ez a kérdés, ez azt jelenti, hogy lépésenként haladunk előre, nem tudunk azonnal foglalkozni az összes elemmel, mert nagyon komolyan ele- elemezni kell az esetleges hatásokat. Lépésről lépésre kell haladnunk, az egyes anyagokat illetően. Aztán, ami az irányelvet és a hatását illeti, nagyon fontos látni azt, hogyha az irányelvbe beveszünk egy folyamat eredményeképpen létrejövő anyagot, ez történt például a szilikonok kapcsán, akkor automatikusan valamilyen módon helyettesíteni kell a használatban ezt az anyagot. Az irányelv itt tehát nem köt kompromisszumot, hogyha egy adott anyag bekerül az irányelvbe, akkor a munkaadónak azonnal helyettesítenie kell azt az anyagot egy másik anyaggal. Ezért is ilyen szigorú az egész eljárás. Biztosnak kell lennünk abban, hogy mi az, ami mérhető, milyen hatásokkal járnak az egyes anyagok, és így tovább. Úgy gondolom, hogy a parlament ennek a követelménynek eleget tett az első jelentés kapcsán is most, a második jelentés kapcsán is ezt látom. Ami a konkrét anyagokat illeti, nagyra értékeljük a folyamat nagyon akkurátus leírását, ezt nagyon jónak tartom. Ami a dízelt illeti, fontnak tartom megjegyezni, hogy a tudományos szakvélemények nyilvánosan hozzáférhetőek. Lehet, hogy meg kell könnyítenünk esetleg a hozzáférést, de ezek mind-mind nyilvánosan, elvileg nyilvánosan hozzáférhető anyagok, ezt szerettem volna tisztázni. A tudományos tanácsadás egyébként elsősorban a motorokra vonatkozó normákkal foglalkozik. A háromoldalú szociális partnerek munkája ezért korlátozott, ha úgy tetszik. Ez később a bizottság számára gondot jelentett, mert az irányelven belül nem tudtunk lehetőséget teremteni jogilag arra, hogy egy olyan értéket határozzunk meg, amely különböző motortípusokhoz kapcsolódik. Éppen ezért döntöttünk úgy, Roland úr, hogy ne kerüljön be ez ebbe a javaslatba. Várjuk a további együttműködést a téma kapcsán, szeretnénk támogatni az önök munkáját, és később a jelentés elfogadását követően, a tanácsi elfogadását követően meg, meg kell nézni, hogy hogyan folytatódhat az együttműködés. Tyson biztos asszony és az egész Európai Bizottság szeretne mindenképpen nagyon komoly, mérhető értékeket meghatározni. Hasonlóképpen gondolkodunk a parlamenthez, és úgy gondoljuk, hogy a jelentés nagyon jó alapot szolgáltat a további munkához. Köszönöm szépen. Az elnök asszony sajnos mikrofon nélkül beszél, ezért a tolmácsok nem hallják. Oui, euh, quelques éléments, mais très, très... Néhány gondolat, nagyon röviden. Azt hiszem, hogy ez a dosszié azért egyszerű, mert tulajdonképpen a célok tekintetében minden frakció egyetért. Azt akarjuk, hogy jól tudjanak működni a cégek, de ugyanakkor védjék az emberi egészséget is. Persze az, hogy mindez hogy néz ki, az már egy kicsit bonyolultabb kérdés, azért is, mert nagyon komplex technikai témában vagyunk, és ezt nehéz egyébként megoldani. Az egyik legfontosabb kérdés valóban a dízel gőzök, gázok helyzete. Én úgy döntöttem, hogy ebben a témában megpróbálunk előre lépni, de a legfontosabb az az, hogy olyan küszöbértékeket tudjunk bevezetni, amelyekkel ténylegesen védjük az emberi egészséget, és ugyanakkor okosan, mérhetően járunk el. És aztán ellenőrizzük a helyzetet. Hogyha az új dízelmotorok hatékonyabbak, akkor majd nem lesz problémás ezeknek az elfogadása, engedélyezése. Természetes az is, hogy azért sokkal több anyaggal kapcsolatban szeretnénk lépni, de az is igaz, hogy módszeresen kell haladni, abban, amiben tudunk haladni, és állandóan újra és újra kell értékelni ezt a javaslatot, és azt gondolom, hogy gyakorlatilag elképzelhetetlen az, hogy azok az emberek, akik a rákbetegeket kezelik, ők maguk is nagy veszélyeknek vannak kitéve azon anyagok, illetve gyógyszerek miatt, amikkel dolgoznak. A, köz, a kis és közép vállalkozások nem kell, hogy más küszöbértékeket tartsanak be, de ugyanakkor az ő helyzetük azért más, tehát valahogy segítséget kell nekik nyújtani. Az ellenőrzés tényleg nagyon fontos, és a nyomonkövetés is, erre többen utaltak. Karimá főként. Ez nagyon fontos, mert a rákbetegségek nagyon gyakran akkor jelentkeznek, amikor az emberek már nem is dolgoznak, és olyankor már egyedül vannak ezek az emberek. Tehát itt azért gazdasági szempontból is fontos mindez, hiszen az egészségügyi kiadások nem negligálhatók. Borzalmas költségek ezek, és ugyanakkor a különböző tagállamokban egészen más feltételek élnek, és ezért fontos lenne az, hogy harmonizálni lehessen mindezt, mert különben ennek versenytorzító hatása is van. A legfontosabb a az összes ö, érintett fél bevonása az egy nagyon pozitív gyakorlat, szerintem erre van is lehetőség, és nagyon jól meg lehet oldani így közös erővel ezeket a problémákat. Mindezt úgy, hogy a saját érdekükben dolgoznak ezek a KKV-k. Szerintem nagyon jó munkát végzünk, ez egy fontos feladat, és most egy új fejezetet nyitottunk ennek az irányelvnek a felülvizsgálatán keresztül. Köszönöm szépen! Thank you, Mr. Roland. Köszönjük szépen Roland úrnak! Évek óta zajlik már a vita itt a szakbizottságban arról, hogy az Európai Unióban versengünk -e egymással, a béreket illetően, és ne állapodjunk meg esetleg arról, hogy azonos munkáért azonos bér járjon. A karcinogének kapcsán hasonlóképpen azon gondolkodtunk, hogy esetleg kialakulhatnak bizonyos tagállamokban olyan ambíciók, hogy alacsonyabb határértékeket használjanak, és mi arra jutottunk, hogy a kockázatos munkahelyeket illetően sem támogatjuk a versengést a tagállamok között. Köszönöm szépen az eddigi munkát mindenkinek, és folytatjuk a munkát a szakbizottságon belül ezzel a témával kapcsolatosan is. December 5-e, déli 12 óra a módosító benyújtásának határideje, Január 21-22-én vitatjuk meg a módosítókat, és a tervek szerint február 21-én, 22-én szavazunk majd itt a szakbizottságban a témáról. Haladunk tovább. A 6, 7, 8, 9, 10, 11-es pontok következnek, amelyek mind-mind a 2016. évi mentesítéshez kapcsolódnak, mégpedig az ügynökségek témájában. Ismét Roland úr a jelentéstevője ezeknek a témáknak is a szó parancsoljon. Ez a dosszió valamiben egyszerűbb technikai szempontból, mint az előző. 2016 óta dolgozunk rajta. Itt most nem akarok belemenni a részletekbe, de néhány elemet kiemelnék, amelyet fontosnak találok elégedettséggel látom, hogy a számvevőszék szabályosnak és jogszerűnek találta az ügynökség működését, és ehhez persze egy komoly munka kellett, hogy ez az ügynökség ezen a területen megfeleljen a követelményeknek. A bizottságunkkal szoros összhangban dolgozunk, és ösztönzöm azt, hogy továbbra is egyhangulag lépjünk fel ezekért a közös célokért, mert enélkül nem érünk el semmit. Üdvözlöm azt, hogy a 2016-os költségvetési végrehajtási eredmények jók, és a költségvetési előirányzatok valamelyest nőttek is. Alá szeretném húzni azt is, hogy a három ügynökség közötti együttműködés során szinergiákat sikerült kialakulni, és hatékonyságnövelkedés van. Három jelentés függ össze a tevékenységükkel, és az együttműködésükről is szól is jelentés. De a lényeg az, hogy ez a három oldalú együttműködés továbbra is megmaradjon. A nemzeti szervezetekkel való együttműködés persze ugyanígy, és a kormányokkal és a szakszervezetekkel is meglegyen a kapcsolat. Ez persze sohasem tökéletes, mindig lehet javítani rajta, ezzel kapcsolatban a számvevőszék tesz néhány megjegyzést, még javítható tehát ez az együttműködés a jövőben, de alapvetően örvendhetünk annak, hogy ez a párbeszéd közöttük fennáll és folytatódik, és egyre több területen összhangban. Köszönjük szépen! Most megadom a társelőadóknak a szót. Simon kolléga kap először szót. took me a while, sorry. Elnézést, itt uh, küzdök a technikával. Köszönöm a szót, gratulálok Roland úrnak, hogy ahogy máskor is, most is kiváló munkát végzett. Azt hiszem mindannyian elégedettek lehetünk az előményekkel minden jogszerű, célszerű, szabályos, vala számvevőszéki jelentés pozitív. Néhány apró hozzáfűzni valóm van Ronen úr által elmondottakhoz. A Eurofound konkrét esetében azt látjuk, hogy itt százszázalékos a végrehajtás, tehát példaértékű az ügynökség működése, és saját parlamenti munkám során is azt tapasztaltam, hogy ugyanakkor a munka, amit végeznek, az egy nagyon kényes tevékenység. Jelentéseket írnak, elemzéseket írnak, és ezek mindvégig kiválóak voltak. És sokat segítettek nekünk ami az általános költségvetési aspektusokat illeti, a 4,8%-os hiba százalék a gazdasági szociális kohézió területén még mindig túl magas. Egyetértek az előadó negyedik bekezdésével, amikor azt mondja, hogy nem új mechanizmusokra van szükség, hanem jobb végrehajtásra, a meglévő mechanizmusok jó működtetésére. Ami az ETS-t illeti, a számvevő szék kiemelte, hogy a torinói helyszín nem optimális. Nem jártam még itt, egyszer ugye jártam már Torinóban egy uh, esküvőn. If, if the premises, if the court of auditors say the premises are tehát nem ismerem az ügynökség körülményeit, állítólag itt javítani kell a körülményeken. A Cerefopnak 99,9%-os a végrehajtási mutatója, ami megint csak önmagáért beszél. Az ő munkájukból is sokat profitálunk itt a parlamentben. És az EU-OSCA is jó, magas végrehajtási mutatóval mutat, bár egy kicsit visszaesett, de még mindig nagyon jó. Elismerésre méltó a tevékenységük. Azt hiszem, nincs több mondani való. Kiváló a jelentés, és jó az eredmény. Thank you, Mr. Simon. Köszönjük, Simon úr. Ulrike Rebelsus nincsen itt az ECR frakcióból, más pedig nem képviseli őt, nem helyettesítik. Így akkor az ALDE következik, amelynek két társ előadója van. Szerimovics úr kap először szót az általános költségvetésről, az ETF-ről és az ügynökségekről szólhat. Köszönöm. És köszönöm az előadónak is a nagyszerű alapot, amelyen na, még cserélhetünk. Ez az első minősített vélemény, amit a számvevőszék a bizottság és tagállami ügynökségek hatékonyságáról ír, és beigazolódott, hogy egyre kevesebb pénzből egyre kiszámíthatóbban működnek ezek az ügynökségek minden megállapítás egyébként alátámasztja azokat a javaslatokat, amelyeket a bizottság tett le az asztalra. Ezeknek a megvitatását azonban én későbbre halasztanám, mert nem itt van ennek a helye. Mi most a mentesítésről beszélünk csupán. Az azonban sajnálatos, hogy a gazdasági szociális kohézió területén még mindig magas a hiba arány, és a kevésbé fejlett régiókban különösen magas ez a hiba arány. Ez jóval fölötte van a materiális hiba tekintetében megtűrt értéknek, és sajnálatos, vagy még sajnálatosabb az, hogy ennek oka tagállami, az ugyanis, hogy sok nem jogosult költséget megpróbálnak elszámolni, illetve olyan projekteket írnak, amelyek nem jogosultak támogatásra, és a közbeszerzési eljárást is sokszor megkerülik, torzítják. Továbbá a 168 projektnek mindössze egy harmada esetében lehetett kimondani azt, hogy megfelelő hatékonysági mérőszámokat vezettek be. Tehát még nem is tudjuk mérni, hogy mi zajlik a projektek kétharmada esetében. A, a legtöbb projektnek nincs kitűzött célja, mérhető célja, tehát mondom, a projektek több mint felénél azt sem tudjuk, hogy mi a cél. Akkor hogyan lehetne mérni a cél teljesülését? Ez elfogadhatatlan. Az EU pénzeket sokkal hatékonyabban kell tehet bevetni. És ahogy a számbevőszék is rámutat, a hatékonysági mutatók elmaradása esetén a bizottságnak nem szabadna a költségeket megtéríteni, közelebbről kéne követni a projekteket. Nem akarok itt sokat időzni ennél a témánál, de azért rámutatnék arra, hogy a monitoring rendszer tehát megújítandó, hiszen az, és az EFT működésének körülményeit sürgősen javítani kell, mert ez már korlátozhatja a szervezet cselekvő képességét, és ugyan mind a 41 EU ügynökség tekintetében alapvetően pozitív a vélemény, de ezen a területen különösen jellemző a költségvetés igények túl értékelése, és folytatni kell a karcsúsítást és a performancia alapú tevékenységet. A 2015-ös évhez képest ugye új feladatok is adottak, és míg ez érthető és jogos, elmaradt például a Brexit hatásainak felmérése és ügynökségi szintű feladattal való lebontása. Költségvetésük csökkenni fog, míg a feladatok száma nő. Ez a kettős hatása a Brexitnek. Összességében mindezek aspektusok megfogalmazására módosítókat fogunk benyújtani, de egyébként örülök a konstruktív együttműködésnek a többi árnyék előadóval. Thank you, Madam Harkin. You will speak for Köszönöm szépen. Harkin asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek az elmondottakat. Rövid leszek, hiszen könnyű a feladatom. a számlák szabályszerűek és jogszerűek, ez az a tény, amelyre alapozzuk a véleményünket. Szó esett a három hozzám tartozó ügynökség nagyon hatékony munkájáról is. A Eurofound-dal kapcsolatosan említenék egy dolgot, és a munkavállalói szabályzatról. Ezzel kapcsolatosan némi változtatásra lenne szükség. Az utolsó megjegyzésem pedig lehet, hogy ez inkább egy kérdés a jelentéstevőhöz. Minden évben elnyék jelentéstevője vagyok ezeknek az ügynökségeknek, a mentesítéseknek, és évről évre megemlítjük hogy egyik évről a másik évre átviszik az összegeket. Ennek ez teljesen indokoltnak tűnik. A kérdésem az, hogy az éves jelleg nek esetleg nagyobb rugalmasságot kellene tulajdonítanunk, mert úgy tűnik, hogy évről évre ugyanazt mondjuk, miközben elismerjük, hogy az ügynökségek megfelelően végzik a munkájukat, és ehhez szükséges az, hogy az egyik, évre átvi, egyik évről a másikra átvigyenek bizonyos összegeket. Talán érdemes lenne úgy megfogalmazni ezt, hogy ennek ne legyen negatív konnotációja. Köszönöm szépen. Feljegyeztük és fontolóra vesszük azt, ami elhangzott az ügynökségekkel kapcsolatosan. Senki nem képviseli ma a zöldeket a körünkben. Jean Lambert nincs itt. A Gua e részéről esetleg? Van itt valaki? Nincs. FTD nem volt árnyék jelentéstevőjük, az elnefem képviselteti magát többé. A bizottság részéről esetleg kéri valaki a szót? Nem? Akkor már csak a menetrendet kell megvitatnunk. December 5-e a módosítók benyújtásának határideje, az ample január 23-án szavazunk, az illetékes szakbizottságban március 19-én lesz a szavazás, és jövő áprilisában szavazunk a plenárison. Haladunk tovább, 12-es napi rendi pont. A 2017. évi Európai Foglalkoztatás és Szociális Fejleményekről szóló bizottsági szolgálati munkadokumentum ismertetése. Meg is adom azonnal a szót a bizottságnak, hogy tartsa meg bevezetőjét. Kaufmann asszony van velünk. Öné a szó. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és röviden bemutatkoznék. A foglalkoztatás és szociális ügyekkel foglalkozó igazgató vagyok a DG Employmentben, az impl- a foglalkoztatásügyi főigazgatóságban. Ezt a posztot három éve töltöm be. Az európai szem- szemeszterrel, a szociális párbeszéddel foglalkozom, elemzésekkel és a földrajzi unióval is. Jörg Pesner és Alessia Fulvi Mári kollégáimmal együtt nagy örömmel mutatom be itt ezt a jelentést, a munkadokumentumunkat. Két dologra hívnám fel a figyelmet, két újdonságra. Az egyik az, hogy a munkadokumentum időzítésén változtatunk, év végén szoktuk ezt elkészíteni, az idei évtől kezdve nyaranta készül ez a dokumentum, júliusban tettük közzé ezúttal ezt a munkadokumentumot. Egy strukturális ügyekkel foglalkozó munkadokumentum esetében ezt jobb időzítésnek tartjuk, mert így a jövő évi, a következő évi politikai kezdeményezések számára is információt szolgáltathatunk. Ezzel egy időben a munkaerőpiacról és a bérek alakulásáról szóló munkadokumentumunkat, amely most októberben jelent meg, szintén megváltoztattuk, megváltoztattuk az időzítését, és van egy harmadik munkadokumentumunk, amely szerepelt az őszi csomag bemutatásában is. Ez ideig nem volt egy átfogó témánk a munkadokumentumunkat illetően, de most választottunk egy átfogó témát, amely összefogja ezt a három munkadokumentumot, ez a nemzedékek közötti igazságosság témája. Később még visszatérek erre, de a lényeg az, hogy szerettük volna felhívni a figyelmet erre a nagyon fontos kérdésre, és szerettünk volna elemzést adni a politikai döntéshozók kezébe ezekről, erről a témáról. Szeretném röviden elmondani önöknek, hogy a munkadokumentum, röviden ESDE, hogyan alakult. Megvizsgáltuk a generációk közötti kapcsolatot különböző szemszögekből. A munkadokumentum mindig foglalkozik a piac és szociális aktualitásokkal, az aktuális fejleményekkel. Javulást tapasztalunk egyébként, ahogyan tegnap hallhatták az őszi csomag bemutatásakor is. Megvizsgáljuk továbbá azt, hogy a fiatalok hogyan boldogulnak a munkaerőpiacon, szociális értelemben. Mindig vannak persze kivételek, mindig vannak eltérések, de általában elmondhatjuk, hogy a bérezést illetően hátrányos helyzetben vannak a fiatalok más korcsoportokhoz képest. Megvizsgáltuk a demográfiai változásokat is. Egyrészt azt láthatjuk, hogy mindez hatással van az EU jövőbeni növekedési potenciáljára nézvést. Úgy gondolom nagyon fontos ebben az értelemben megoldani a demográfiai problémákat, mert csak így tudjuk fenntartani a jóléti szintet Európában. Másrésztről az erőforrások igazságos elosztása egy fontos kérdés. Itt elsősorban azzal foglalkoztunk, hogy az fiatalabb korcsoportok hogyan boldogulnak az idősebbekhez képest, nem csak ma, hanem a jövőbe is nyújtunk egy kitekintést. Azt a kérdést vizsgáltuk meg, hogy a társadalmak előregedésének költségét kinek kell megfizetnie. Úgy gondoljuk, hogy a fiatalabb generációk majd magasabb járulékokat kell, hogy fizessenek, hosszabb ideig kell, hogy dolgozzanak, és idős korukban jóval eh, kevesebb nyugdíjra számíthatnak, mint amire a jelenlegi idősebb generáció számíthat. Emellett a munkaerőpiaci hátrányos helyzet és az, ami a nyugdíjrendszerben történik, kölcsönösen erősíti egymást, így tehát várhatóan még rosszabb lesz a végeredmény. Tudjuk, hogy helyenként már neki láttak a nyugdíjrendszer reformjának, de úgy gondoljuk, hogy talán ennél még többre lenne szükség. Egy dolog világos, jobban kell integrálni, nagyobb számban kell integrálni az embereket a munkaerőpiacba, és növelni kell a termelékenységet. És persze le kell vonni a következtetéseket, hogy mindez a politikák alakítása szempontjából mit jelent. Azt hiszem most kettőt léptem, ami a diákat illeti, vissza kell mennem egy picit. Röviden beszélnék az aktuális fejleményekről is. Az egyik kulcsfontosságú dia talán ez. 2013 óta azt láthattuk, hogy a munkanélküli arány csökkent, Körülbelül 0,8%-os javulás következett be évente, a munkanélküliségi ráta 7,5%-os az Európai Unióban, ez azt jelenti, hogy a 2008-as szinthez tértünk vissza. Nagyon nagyok az eltérések persze a különböző tagállamok között, A cseh köztársaság teljesít a legjobban, és Görögország a legrosszabbul ezen a területen. Nagyon jelentősek tehát a különbségek a tagállamok között. A hosszú távú tartós munkanélküliség esetében is javul a helyzet, ha bár itt egy kicsit tovább kellett várni, hogy javuljanak a dolgok. Well, well, sorry, we're not. What do we need?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 Ami a szociális helyzetet illeti, stabilizálódást tapasztalunk, illetőleg enyhe javulást. Láthatjuk, hogy folyamatos csökkenést mutat 2013 óta a súlyos materiális szükséget szenvedők aránya folyamatosan csökken, csökken azok száma is, akiket a, szociális, a társadalmi kirekesztés és a szegénység fenyeget. 5,7 millió ról val csökkent a számuk, ugyanakkor, hogyha ezt összehasonlítjuk a kiinduló ponttal, nagyjából ugyanott tartunk, ahol korábban, ha bár az Európa 2020 stratégia célja az volt, hogy 20 millióval csökkenjen a szegények száma Európában. Ettől még tehát messze vagyunk. Developments. Now coming back to what, why do we have this topic now? Inter- Miért foglalkozunk a nemzedékek közötti igazságosság kérdésével? Láthatjuk, hogy folyamatosan növekszik a, az életminőség az 1950-es évek óta, és ebből ar- arra következtettünk, hogy az újabb és újabb nemzedékek egyre jobban és jobban élnek. Azonban világosá vált, hogy ezt a felfelé irányuló tendenciát nem vehetjük magától értetődőnek. A válság kapcsán nagyon sok fiatal került hátrányos helyzetben. Az Európa jövőjéről szóló márciusban megjelent fehér könyv már jelezte, hogy nagy a veszélye annak, hogy a mai fiatalok sokkal rosszabbul fognak élni, mint a szüleik. Már tavaly az Európai Unió helyzetéről szóló beszédében Juncker elnök is említette az aggájait, hangot adott aggájainak a fiatal nemzedékekkel kapcsolatosan. Láthatjuk tehát, hogy el kell gondolkodnunk a nemzedékek közötti igazságosság kérdéséről, és mindez nem csak a válság hatása kapcsán merült fel, A válság persze nagyon súlyosan, hátrányosan befolyásolta a fiatalokat, a munkanélküliség kapcsán is, de a demográfiai változások is bizonyos aránytalanságokhoz vezetnek, ami súlyos problémákat szül. Viszont mindez nem csak a fiatalok kapcsán fontos, hanem el kell gondolkodnunk azon is, hogy hogyan alakítjuk ki például a jövőben a jóléti rendszereinket, hogyan alakul majd az intézmények bevetett bizalom, például az EU-s intézmények bevetett bizalom is. Röviden kiemelném a munkaerőpiacra vonatkozó egyes adatokat, Szólnék röviden a nyugdíjrendszerekről is, utána pedig megadom a szót a kollégáknak, remélem, hogy ők jobban boldogulnak majd a számítógéppel, mint én. Ami tehát a munkaerőpiaci adatok alakulását illeti, azt látjuk, hogy a nemzedékek között azért van egyfajta szakadék, főként ami az aktív lakosságot, illetve a fiatalabb aktív lakosságot illeti. Az elmúlt évtizedben a munkanélküliség sokkal súlyosabban érintette a fiatalabb korcsoportokat. A 90-es éveket követően, és főleg a válság idején nagyban nőtt ez a szakadék. Ez nagyon nagy kihívást jelent a fiatalok szempontjából, nem csak a jövedelem és a munkaerőpiaci részvétel szempontjából, hanem a készségek elsajátítása szempontjából is, a jövőbeni perspektíva szempontjából, valamint a nyugdíjrendszerhez való hozzájárulás szempontjából, amelyről röviden szóltam már. Azon túlmenően, amit az imént mondtam, problémát jelent a karrier fragmentáltsága is a fiatalok esetében, a 25 és 39 év közöttiek esetében nagyobb a kockázata annak, hogy kevesebb időt töltenek egy-egy munkahelyen, egyre kevesebben töltenek 10 évnél többet egy adott munkahelyen a fiatalok közül. Ez egy megnövekedett dinamikát és nagyobb bizonytalanságot jelez, miközben az idősebbek esetében viszonylag stabil a helyzet. Emellett a túlképzettség is problémát jelenthet főként a fiatalok körében tapasztaljuk ezt a problémát, aztán a nem standardizált munkaviszony ismét csak sokkal gyakrabban jelentkezik a fiataloknál, mint az idősebbeknél. A részmunkaidő növekedése, amelyet tapasztalunk, pedig nem a munkavállalók óhajain múlik, nem az ő választásuk. Ezek mind-mind tehát problematikusak, és aggodalomra adhatnak okot, főként a részmunkaidős szerződések terjedése okozhat problémákat, ez károsan befolyásolhatja a jövőbeni termelékenységet, a készségek elsajátításának lehetőségének is korlátot szab, valamint csökkenti a fiatalok nyugdíjrendszerhez való hozzájárulásának lehetőségét. Az utolsó dia, amelyről beszélni szeretnék, a demográfiai fejleményekre vonatkozik. A jövőbe tekintve azt láthatjuk, hogy már most sokan nincsenek integrálódva a munkaerőpiacba. azt láthatjuk, hogy a népesség egész, a, egészét nézve csökkenő tendencia rajzolódik ki. A nőket és az idősebb munkavállalókat érinti elsősorban ez, illetve a migráns háttérrel, bevándorlói háttérrel rendelkező polgárokat. Az USA-hoz viszonyítva, ahol a lakosság alakulása, a népesség alakulása pozitív tendenciát mutat, mi rosszabbul teljesítünk, ezért nem engedhetjük meg magunkat, hogy a bevándorló hátterűeket kevéssé integráljuk a munkaerőpiacba. Ugyanis az EU népességének egészen csökkenőben van, ami hatalmas kihívásokat jelent. Most megadnám Alessia kolléganőmnek a szót, majd Jörgnek, akik az előadás többi részét fogják ismertetni önökkel. Jó napot kívánok! Nagyon szép bevezető volt ez. Most pedig megpróbálom egy kicsikét mélyebben értelmezni a generációs szakadékot, és azt, hogy mindez mit jelenthet a fiatalok számára. És természetesen azt is megpróbáljuk megvizsgálni, hogy mit lehet tenni. Ezen az ábrán azt látjuk, hogy jelenleg különböző módokon mutatható ki a generációs szakadék. Először is látjuk azt, hogy a munkanélküliek között mekkora a különbség, és aztán látjuk a foglalkoztatottsági arányokat is a különböző korcsoportok között. láthatják azt is, hogy itt nem csak a fiatalokról van szó, hiszen itt a 25-39 közötti korosztályról van szó, tehát olyan emberekről is beszélünk, akiknek már bőven integrálnia, integrálva kellene lennie a munkaerőpiacon. Gyakorlatilag a helyzet nagyon hasonló a korábbi helyzetekhez, és azt is láthatjuk, hogy a trendek javultak. Vagyis csökkent nagy mértékben a szakadék. A fiatalokat érintette legjobban a 2008-as válság, de azóta az ő munkaerőpiaci helyzetük arányosan javult. Vagyis itt azt láthatjuk, hogy nagyok a kihívások, de ugyanakkor strukturális változások és a válság okozta helyzetből adódó különbségek is kimutathatók. Kritikus volt a helyzet a fiatalok számára, és ez a standard szerződések számának csökkenésével járt. Láthatjuk a nem standard formájú munkavégzést, a különböző part-time megoldásokat, illetve a határozott idejű munkaszerződéseket. 2005 és 2016 között láthatjuk, illetve analizáltuk ezeket az adatokat. Ebből számunkra a következők derülnek ki. A nem standard munkaszerződések aránya megnövekedett minden korcsoportban, és ami igazán érdekes, az az, hogy nagyon sokan vannak, akik részmunkaidőben dolgoznak, gyakorlatilag kétszer annyi fiatal az idősebb korosztályhoz viszonyítva. Ez a sárga, illetve a kék ábrán látható. Természetesen tudjuk azt is, hogy, és erre utaltuk már korábban is, hogy nagyon magas a, azoknak az aránya, akik nem feltétlenül akarnak részmunkaidőben dolgozni, de mégis rá vannak kényszerülve. Tehát ez fontos látni, és bizonyos értelemben a termelékenységet növelheti ez az arány, konkrét tudás, vagy az egyetemisták munkavégzése is ide tartozik, de hát egyre kevesebb az oktatási, illetve képzési lehetőség is a fiatalok számára az ilyen nem standard szerződéses munkaviszony esetében összehasonlítva a standard szerződésekkel. ugye nagyon gyakran összefüggnek ezek a kérdések, és azt láthatjuk, hogy itt van az az arány, amelyben a standard szerződések és az alacsony fizetések arányulását próbáltuk megmutatni tehát a nem standard szerződések alacsony fizetés mellett a zöld színnel jelöltek. Tehát itt tulajdonképpen bizonytalan munkaszerződésekről beszélünk. Természetesen a kettő együtt mutatja, hogy összesen milyen aránya van a kevés, tehát a, keveset kereső vagy alacsony fizetésű személyeknek azt is láthatjuk, hogy a fiatalok sokkal jobban kivannak téve az alacsony fizetéseknek, mint a középkorú vagy az idősebb munkavállalók. Azt is láthatjuk, hogy nagy mértékben nőtt 2007 és 2014 között az összes korcsoportban a bizonytalan munkavállalás aránya, hogyha pozitív üzenetet akarunk küldeni, akkor fontos látni azt, hogy itt egy kettős vagy halmozott hátrányról van szó. 2007-ben 7,1%-ról beszélhettünk, és 2014-ben alacsony, illetve hogy magasabb ez az arány. Kritikus a helyzete a fiataloknak a munkaerőpiacon, és ennek nyilvánvaló hatásai is vannak. Itt van az első ilyen hatás, az, hogy nem standard munka szerződésekkel és alacsony bérekkel kell, hogy megelégedjenek a fiatalok, mindenképpen kihatással van a korcsoport életkörülményeire. Itt nem csak, itt, itt konkrétan a trendekről akarunk beszélni, a zöld ö, színnel jelzett ö, részben mutatjuk a fiatalokat, és azt látjuk, hogy ö, arányosan csökken az ő ö, fizetési arányuk. Ennek demográfiai okai is vannak, vagyis gyakorlatilag relatív módon változott a munkavállalók száma és a fizetésük mértéke is. Ennek a helyzetnek hatása van a háztartások döntéseire, főként a családalapítás kitolódásával jár mindez, és erről is értekezünk ebben a jelentésben. Tudjuk azt, hogy a fiatalok kevesebb háztartási feltételek vagy felelősségekkel bírnak. 2000 óta állandóan kitolódik a családtól való elköltözés helyzete, tehát nagyon gyakran a fiatalok a szülőkkel együtt, vagy egy tető alatt maradnak. Nagyon gyakran. Egy másik egyértelmű hatás 2000 óta egyre később szülnek a nők gyermeket, persze aztán ez nagyon változó országonként más képet mutathat. Ráadásul a családfenntartók is egyre idősebbek, és sokkal gyorsabban változott ez a szám a társadalom előregedéséhez képest. Vagyis az inaktívok eltartásában ezek a munkavállalók töltik be a legfontosabb szerepet. Egyre több egyébként az egyedülálló is. Mindezek a tények azt mutatják, hogy a nem standard munkafeltételek és szerződések hozzájárulnak ahhoz, hogy kitolódik a családalapítás, tehát egyértelmű ez a trend, és egyértelmű az is, hogy a nők később vállalnak gyermeket. Több aggodalomra okot adó a trend is mutatkozik, a például a fertilitási ráták csökkenésével összefüggésben, és ez természetesen fontos családpolitikai döntésekre is kihatással van. Mit tehetünk? Azt gondolom, hogy sok mindent tehetnek a politikai döntéshozók, a szociális párbeszédre is szükség van, és nagyon fontos a szaktudás fejlesztése, általában az oktatás fejlesztése is. Az oktatás egyre fontosabbá válik, hiszen egyre inkább nő a magasan képzett, illetve az alacsonyan képzettek munkavállalási hajlandósága lehetőségei, és a munkaerőpiac is egyre specifikáltabb, És ilyen szempontból fontos azt is hangsúlyozni, hogy a fiataloknak lehetőségeket kell biztosítani a szakképzésben is. Aztán fontos ugye a családi háttér, végezetül pedig azt gondoljuk, hogy az emberi erőforrásokba, illetve a globalizáció, a technológiai változások miatt fontos az emberi erőforrásokba való befektetések. És most átadom a szót Jörgnek. So, good morning. Uh... Üdvözlöm Önöket, én röviden fogok beszélni. Látjuk, hogy a fiatalok tömegesen hátrányt szenvednek a munkaerőpiacon. Ezek alapján az a kérdés vetődik föl, hogy megengedhetjük ezt magunknak? magunknak? Ugye demográfiai változások vannak, belecsapok itt a közepébe. Itt látható a a fekete vonal, hogy a dolgozó populáció az évek során hogyan csökkent, a zöld pedig a foglalkoztatási mutató. A piros és a zöld közötti különbség adja a munkanélküliek számát. És óriási különbség van a piros és a fekete vonal között között 70 millió fiatal inaktív jelenleg, és ők vannak legtávolabb a munkaerőpiactól. Ahhoz, hogyha a foglalkoztatást meg akarjuk őrizni, az inaktívakat kéne munkára fogni, de többféle szenárió lehet szenárió, szenárió képzelhető el. Két szenáriót vizsgálnék most itt meg, hogy a low activity szenárió az azt mutatná, hogy az aktív lakosság százaléka nem nő a jövőben, eddig nőtt, de most már nem fog tovább nőni. A high activity szenárió ezzel szemben, de ez mondjuk nagyon optimista elképzelés, ha minden lehetséges eszközt alkalmaznánk, és ezek mind hatnának is, akkor alakulna a vonal úgy, hogy fölfele ível. Nem akarok itt részletekbe bocsátkozni, de a high activity és low activity szenárió között lesz a valóság, egy darabig 2030-ig, aki képes dolgozni, az a piacon lesz várhatóan. De utána egyre jobban szétválnak a vonalak. Itt 30 millió emberről beszélünk, a két vonal közötti különbség 30 millió. És ez a foglalkoztatás politikán múlik, hogy a minimumot vagy a maximumot hozzuk ki ebből. Ez a 30 millió ember mind dolgozik, vagy egyik sem dolgozik. A múltban általában 1%-kal nőtt a foglalkoztatás. Ez egy viszonylag stabil trend volt egészen a válságig. A válság óta 2013 2015-től 18-ig nőtt az arány, de most még a legnagyobb erőfeszítésekkel is csak a korábbi szintet tudhatjuk elérni, de valószínűleg azt sem fogjuk elérni. És a súlyos problémák csak később fognak jönnek, jönni. Ha a low activity szenárió valósul meg, akkor elég hamar egyszerűen lehetetlen lesz több munkahelyet kreálni. 2020 után, ha most nem aktiválunk sok fiatalt, akkor már sokkal nehezebb lesz ugyanezt megtenni. Ha most lépünk időben, akkor tíz évvel kitolhatjuk a csökkenés vagy stagnálás időszakát, és kitolhatjuk a növekedési trendet 2030-32-ig. Tehát nagyon sok múlik azon, hogy most milyen intézkedések születnek. Ha minden lehetőséget felhasználunk később, az már sokkal kevesebb eredményhez fog vezetni, mint hogyha most megragadunk néhányat. Ez a lényege ennek az ábrának. És ennek óriási hatása lesz a GDP növekedésre is. Nagyon könnyen kiszámolható, hogy 2008 és a hatékonyság növekedés és foglalkoztatás növekedés hogyan függenek össze. A múltban a növekedés egy át a hatékonyság növekedése okozta, a másik egy százalékát a foglalkoztatás növekedése. Most felejtsük el a válságot, és térjünk vissza a válság előtti időszakhoz. Ez volt a trend. Stabilan 2%-os volt a GDP növekedés, és ebből egy a hatékonyság növeléséből, egy a foglalkoztatás növeléséből adódott. A jövőben is szeretnénk ezt hinni, hogy ez így lesz. Jó lenne ezt folytatni. Tételezzük föl, hogy a jövőben is átlagos 2%-os GDP növekedés lesz. Bár ez már is nem igaz, mert uh, ugye idősödik a társadalom, és uh, valószínűleg másfél százalékra csökken hosszú távon, mint ahogy most is, ennyi körülbelül a növekedés. De ezzel egy időben, ha a foglalkoztatás lecsökken jelentősen, már pedig ez várható 2022 után, hogy ezt a produktivitással kell majd, a produktivitás nevelésével kell majd kompenzálni. A termelékenység nevelésével és meg kell dupláznunk a munka hatékonyságának jelenlegi szintjét, ha azt akarjuk, hogy a GDP növekedést másfél százalékos maradjon. Tehát meg kell duplázni a termelékenységet. És akármit csinálunk, a foglalkoztatás mindenképpen csökkenni fog hosszú távon, vagyis az egyetlen módja a GDP növekedés fenntartásának a hatékonyság, a termelékenység robbanásszerű megnövelése. Ugyanazon fiatalok révén, akikből egyre kevesebb fog dolgozni majd a munkaerőpiacon. Képesek lesznek-e a jelen fiataljai innovációval, technológiai váltásokkal ezt megcselekedni? Egy egyszerű világban ha az EU egy ország lenne egy nyugdíjrendszerről, mint ahogy nem az, és mindenki dolgozna ki 20 és 65 év közötti, és a 65 év fölöttiek kapnának nyugdíjat, és mondjuk 47%-a lenne a korábbi fizetésüknek a nyugdíjuk, mint ahogy az ma körülbelül így van. Így könnyen kiszámolható, hogy az aktív lakosságnak a fizetésének 14%-át kell befizetni nyugdíj alapokba. Fenntartható lesz ez a szint, hogy 14%-ot fizetünk be? És akkor még nem vettük fizet, figyelembe a sok többi változót. A kék vonalról már beszéltem, az aktív arányának csökkenése. A piros viszont a 65 év fölöttiek arányának megnövekedése. Ha a nyugdíjak szintjét 47%-on akarjuk tartani, akkor a nyugdíjjárulékokat meg kell duplázni a jövőben. A fizetések 25%-át kell majd nyugdíj alapba fizetni. Ez pedig gyakorlatilag lehetetlen lesz, mert ez nagyon megnöveli a munkaerő árát. Ha viszont nem növeljük egyáltalán a nyugdíjbefizetéseket, akkor viszont a nyugdíjak értéke fog csökkenni a felére. A jövőben mindenképpen ezt az ollót fogjuk megélni, nőnie kell a nyugdíj járulékoknak, és mégis csökkenni fog a kifizethető nyugdíjak összege. 20%. We do not allow the contribution rate to increase beyond 20%. In that case, of course. Uh, és akkor a, talán megtartható a nyugdíjak szintje 45%-on. We, uh, we curb the 20% to 20%. Ha 20%-on marad a nyugdíjbefizetés, a 2060-ig, 70-ig az idősödés költségét sokkal több ember között kell majd szét osztani, és jelentősen meg fognak növekedni a nyugdíjbefizetések. Fair dolog ez, hogy kétszeres teher ö, nehezedjen majd a jövő jelenleg fiatal generációra? Sőt, ha ezt extrapoláljuk, akkor egész életük során a jelen fiataljai sokkal magasabb nyugdíjárulékot fognak fizetni, mint mi fizettünk, és ezzel egy időben a nyugdíjasok ö, ö, mégis sokkal alacsonyabb nyugdíjakhoz fognak jutni, ezt hívják az öregedés kettős terhének, kettős problémájának. És mi van akkor, ha valaki, mindenki egy évvel tovább dolgozik? Ha mindenki csak egy évvel dolgozik tovább, akkor sokkal magasabb nyugdíjakat lehet kifizetni. Vagyis az egyetlen megoldására a kettős spirálra az, hogy növeljük a nyugdíj korhatár. I will take one more minute and be very short. Még egy perc, de lesz szükségem, nagyon rövid leszek. Van még egy fejezet, amely a szociális párbeszéddel foglalkozik. Ez a fejezet arra jut, hogy hogyha a fiatalok kevésbé képviseltetik magukat a szakszervezetekben, ez különösen igaz a magánszférában, a szolgáltatási ágazatban. És hogyha csak időszakos munkaviszonyban vannak a fiatalok, akkor kevésbé valószínű, hogy szakszervezet tagjaivá válnak, valamint ilyen esetben a bértárgyalásokban is kevéssé vesznek részt. Nyilván ez összefügg azzal, hogy milyen ágazatban dolgoznak. Úgy gondoljuk, hogy a fiatalok szakszervezetek általi képviselete is problematikus ebben az értelemben. Valamilyen módon javítani kell ezen az arányon. és mint a munkaadók, mint a szakszervezetek lépéseket tettek arra vonatkozólag, hogy közelebb hozzák egymáshoz a különböző nemzedékeket. Végezetül szeretném elmondani azt is, hogy a kihívásokról ugye részletesen hallhattunk már az imént. Itt van a munkaerőpiac, itt van a nyugdíjrendszer, az életet érintő kérdésekben meghozott döntések. Rengeteg politikai ajánlás és kezdeményezés elindult már, ilyen például a készségfejlesztési kezdeményezés, a szociális pillér, és így tovább. Már csak ezért is nagyon fontos, hogy javítsuk a konvergenciát a tagállamok között, javítsuk a szociális helyzetet a tagállamokban, de azt is szem előtt kell tartani, hogy a nemzedékek közötti kapcsolat szempontjából fontos, a fiatalok helyzetének javítása, az, hogy perspektívát adjunk nekik, és hogy hitelt érdemlően bebizonyítsuk, hogy a közintézmények tesznek értük. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, mondja az elnök. Nagyon érdekes dolgokat hallhattunk. A diákat nem kaptuk meg. Esetleg megkaphatnánk őket utólag, mert akkor eljuttathatjuk a, azoknak a képviselőknek, akik nincsenek itt. Úgy gondolom ez nagyon hasznos lenne, hogy megkapjuk a pontos adatokat. Előre is köszönöm az együttműködést. Ha valaki kéri a szót, akkor megadom. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a bizottságnak a munkájának bemutatását, ez rendkívül értékes volt, és nagyon nagy szükség is van rá. Az elmúlt tíz év válsága előtt is sokat beszéltünk már ezekről a kérdésekről. Sajnos a válság alatt ezeket a témákat egy kicsit elfelejtettük, figyelmen kívül hagytuk. Azt gondolom, hogy itt két fontos aspektussal kell odafigyelnünk. Az egyik az az, hogy milyen mérleget vonhatunk meg. Ezt azért nagyjából ismerjük a helyzetet, és önök most pontosították, vagy hozzájárultak a helyzet pontosításához az információk által. Igaziból ez az egész helyzet már a válság előtt elindult ebbe az irányba, például a fiatalok munkavégzésének bizonytalanná válása, és az ezzel együtt járó jelenségek már a válság előtt megmutatkoztak lehet, hogy még ennél is érdekesebb az, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy melyik generáció fizet a társadalombiztosításba, gyakorlatilag a 35-55 közöttiek. És hogyha semmit sem teszünk, akkor a fiatalok állandóan a szüleikre lesznek bízva, és egy idő után a mm, nyugdíjasokat is ez a korosztály kell majd fenntartsa. Ráadásul egyre tovább élnek az emberek. Sokszor 80-90 éves nagyszülőket is támogatni kell a családoknak, tehát gyakorlatilag már most is láthatjuk azt, hogy a helyzet fenntarthatatlanná válik. Mert gyakorlatilag csak egy aktív generáció lesz, és ő fog mindenkit eltartani a családon belül, a fiatalabb generációkat épp úgy, mint az idősebbeket. Úgyhogy emellett azt is fontos hangsúlyozni, hogy mit lehet tenni. Egyetértek a végkövetkeztetésekkel is, amelyekre utaltak az expozéban. Itt nem csak a befizetések növelésére alapozhatunk. És nem kielégítő az sem, hogyha a, ezt a megoldást ö, keverjük azzal, hogy minél későbbre toljuk ki a nyugdíjkorhatárt. Meddig akarjuk még tovább és tovább tő, kitolni ezeket, ezt a korhatárt? Önök beszéltek arról, hogy 60-ról 65 évesre kell kitolni ezt a korhatárt, vagy akár még egy évvel. Én egyébként hiszek ebben a megoldásban, és ezt liberálisként azért is teszem meg, mert úgy gondolom, hogy a munka alapvetően egy pozitív, jobb, jó dolog, és ezért mondhatjuk azt, hogy jó az, hogyha tovább dolgoznak az emberek, főként akkor, amikor általában az életfeltételek alapvetően jobbak, és az emberek tovább élnek. De az is, helyzet, az is igaz, hogyha nem változtatunk a munka feltételeken, akkor ez önmagában nem lesz elegendő megoldás. Hogyha az emberek aktivitási rátáját akarjuk növelni, akkor már 45 éves kortól kezdve tovább kell képezni az embereket arra az időszakra, amikor már 60 év fölött lesznek, vagy akár 65 évesek. Mert mondjuk régebben nehéz munkavégzést 62 éves korig lehetett végezni, de egy idősebb embernek ez még nehezebb, vagy nehéz fizikai munka, tehát ilyenkor ez senkinek se jó, mert az idősebbeknek a produktivitási rátája is sokkal alacsonyabb, Ezért aztán két javaslatom is lenne. Az egyik az arra vonatkozik, hogy önök is említették a képzés kérdését. Tehát itt egy élethosszon át tartó képzésről beszélünk. Nem 20 vagy 40 éves korban kell csak képzésre járni, hanem 45, 50, 55 éves korban is azokkal a tevékenységekkel kapcsolatos képzésekre van szükség, amelyeket 65 évesen is lehet majd végezni, mert teljesen egyértelmű az, hogy 65 évesen más munkavégzés, más milyenné válik a munkavégzési jellege. A másik javaslatom az pedig arra vonatkozik, hogy végig kellene gondolni azt is, hogy az aktív életkor végére esetleg egy részmunkaidős munkavégzést lehetne előírni, mondjuk 65 éves kor körül, egy vagy két évig, az embereknek biztosítani kellene azt, hogy ugyanolyan nyugdíjogosultságuk legyen, mint hogyha teljes munkaidőben dolgoznának. Ha ezt nem így végezzük, akkor az emberek nem fognak elmenni részmunkaidőben, mert félnek, hogy ennek hatása lesz a nyugdíjukra. Tehát sok minden felmerül, de én azt gondolom, hogy ezek olyan fontos és jó gondolatok, amelyeket mindenképpen meg kell fontolnunk. Aztán a bevándorlásról nem igazán neve esett szó. Önök egy zárt Európai Unióban gondolkodtak, már pedig tudjuk azt is, hogy nagyon nagy migrációs következmények lesznek. Vajon csökkennek-e, vagy tehát máshogy alakulnak -e ezek a görbék, amikről önök is beszéltek. Én nem vagyok egyébként benne biztos, de mindenképpen nagyon érdekes az, amiről ő, ön is beszélt. Köszönöm szépen. Thank you. I'll give the... Köszönöm szépen. Harkin asszonynak adok szót, és kérem, hogy próbáljon válaszolni a felvetésekre. Köszönöm a bizottságnak ezt a kiváló előadást. Már el kellett volna mennem, de annyira érdekes volt, hogy inkább lemondtam a másik kötelezettségemet, mert Rakvar kollégának gratulálni akartam, mindent elmondott, amit én mondtam volna. Ez a téma eddig sajnos a margóra került nálunk, túl sok egyéb feladattal foglalkoztunk. Itt volt már az ideje, hogy ezt előtérbe hozzuk. A témával kapcsolatban az a véleményem, hogy óriási a felelősségünk abban, hogy valamennyi szociális partnert bevonjunk a megoldások keresésébe. Ezek a legkülönbözőbb generációkhoz tartoznak sokan nem is nincsenek is tudatában ennek a válságnak, és nem lehet ezt eléggé hangsúlyozni. Itt nem szabad, hogy a generációk között harc aluljon ki, és elkezdődjön egyfajta újjal mutogatás a generációk között, hogy ki a felelős ezért. Ez butaság lenne. Ebből nem jönnének ki jó megoldások, nem ez az út. Az egyik ábra nagyon ugye ijesztő volt, hogy még hogyha megduplázzuk a nyugdíj járulékokat, akkor is sökkenni fognak a nyugdíjak. E, igen, tényleg az egyetlen kiút, és ez is csak részleges, hogy tovább kell dolgozni, ki kell tolni a nyugdíjkorhatárt. De de ha meg kitoljuk a nyugdíjkorhatát, akkor egyre kevésbé jutnak szerephez továbbra is a fiatalok. Lehet, hogy inkább az időseket kéne a fiatalok helyett ö, részmunkaidőben foglalkoztatni, és a fiataloknak adni a ö, teljes idős állásokat. Ezt meg kéne fordítani a jelenlegi helyzetet. Ha az ember elér egy bizonyos kort, mondjuk 60 évnél idősebb, akkor a nyugdíj eddig automatikusan következett. Azt hiszem, ezt is meg kell változtatni. Nem csak úgy lehet ezt csinálni, hogy most 69 éves akik kötelezünk benneteket a munkára, hanem úgy, hogy olyan rendszert hozunk létre, amelyben lehetséges a sokféle munkavégzés azoknak, akik még akarnak dolgozni, és ezt, hogy megteremtsük, egy generációs felelősségünk. Utolsó, de fontos megjegyzésem. ez volt. Köszönjük. Kászbán asszony, önél szó, és ön dönti el, hogy hogyan kerekíti le a vitát. Köszönöm szépen ezeket az érdekes megjegyzéseket. Az immigráció kérdésében Jörgöt majd további részletekről megkérdezem említette, hogy az aktivitási és foglalkoztatási arány már a válság előtt is viszonylag alacsony volt. De azért van egy jó hírem is. 2006-ban 43 os volt, az időskorúak foglalkoztatottsága, ez most 45 százalékra nőtt, apró javulás, ezt kéne tovább vinni. Egyetértek azzal, hogy persze nagyon nem mindegy, hogy milyen munkát és milyen körülmények között végez az ember. Bőven lenne még itt arra igény és lehetőség, hogy a tagállamok és a szociális partnerek egyeztessenek egymással. Nem tudom már hányszor volt szó arról, hogy az idősek munkavállalási palettáját bővíteni kéne. Nem csak az órákról beszélni, bár az órákról is kell. Az egy életen át tartó tanulás is ide tartozó téma, ahogy György is kifejtette, a termelékenységet meg kell duplázni. De nem csak a fiatalok körében, hanem az idősek körében is. És hiszek abban, hogy az idősebb munkavállalók hatékonysága, termelékenysége is jelentősen növelhető lenne. Egyszerre tehát minden generációs fronton küzdeni kell. Még egy pillanat erejéig azért az órákra visszatérnék. Egy dolog megfigyelhető, hogy ami a munkanélküliségi rátát illeti, 2008-as szintre visszatértünk, de nem tértünk vissza a, a dolgozott órák tekintetében ugyanoda, tehát sokkal több most a részmunkaidős állás, mint akkor volt, és ennek megfelelően a jövedelem is kisebb, és a munkavállalás minősége is romlott. Azzal teljesen egyetértünk, hogy nincs értelme újjal mutogatni, Lehet ezt a témát úgy torzítani is, hogy a fiatalokra toljuk, vagy az idősekre toljuk a felelősséget, egyiknek sincs értelme, inkább azon kell gondolkodnunk és dolgoznunk, hogy hogyan lehet enyhíteni a helyzetet mindenki számára. Ami pedig a bevándorlást illeti, az előző ezt a jelentésnek volt egy komplet fejezete az immigrációról és hogy ennek milyen pro és kontra hatásai lehetnek, és milyen lehet az ő munkaerőpiaci integrációjuk. Az európai szemeszter kapcsán ezt ugye el is kezdtük vizsgálni, és ezzel kiemelten foglalkozik az európai szemeszter, hogy a migráns hátterű munkavállalók integrációja, integrációját tegyünk valamit. szerintünk ez ott kezdődik, hogy a gyerekek felügyeletét eh, intézményesen eh, bővíteni, javítani kellene e, elhelyezésüket. Több szimuláció kimutatta, ezt ki tudnám fejteni részletesen, hogy a jobb integrációval is sokat lehetne javítani a munkavállalók átlagos képzettségén és munkára foghatóságán. Szóval nem szeretném, hogyha ott állnánk meg, hogy a szimuláció arra a konklúzióra jut, hogy mindenkinek egy évvel tovább kell dolgozni. Ez korán sincs így minden országban, nagyon nagyok a különbségek, mindenhol más megoldásokat és hangsúlyokat kell elhelyezni. Röviden, ahogy Barbara is említette, igen, az immigrációról szólunk a jelentésben, megpróbáltunk szakítani a korábbi előfeltételezésekkel, és kipróbálni azt, hogyha mondjuk megduplázódna a bevándorlás, annak milyen hatása lenne 2025-ig. Ez ennyi hiteni a, a termelékenység növelésére nehezedő nyomást, de korán sem oldaná meg a problémát. És meg akartam még mutatni, hogy újra megmutatom, hogyha a nyugdíjakat csökkentjük, hogyha egy láthatatlan kéz elveszi a nyugdíjasok pénzének egy részét, ebben a táblában valóban nincsen benne a migrációs hatás, meg a megnövelt nyugdíj életkor. Biztos, hogy a, egy policy mixre van szükség, de azt akartam megmutatni, és ez így is érvényes, hogy nem lehet kizárólag a termelékenység növelésével megoldani a problémát. Ez csak egy a szükséges intézkedések közül. Egyébként a tagállami példák mutatják, hogy egyesek erre, mások másra helyezik a hangsúlyt, és tényleg így is kell, mert minden országban más az igény. Köszönöm. Okay. Uh, well, thank you for... Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük, hogy itt maradtak velünk, és ismertették velünk ezt a rengeteg eh, információt, felvetették ezt a rengeteg kérdést, amelyen foglalkozzunk el majd az elkövetkezendő években. Lassacskán elbúcsúzunk a tolmácsoktól. Véget betünk az ülésnek is. Még egyszer mondom, eljutatjuk mindenkinek a szükséges információkat, azoknak is, akik nem voltak itt. Várjuk a diákat e célból. Mi vagyunk a foglalkoztatásügyi és szociális ügyekkel foglalkozó szakbizottság. Ez azt jelenti, hogy foglalkozzunk kell a, jövőben, a jövővel is, ahogyan önök is teszik, amiért nagyon hálásak vagyunk egyébként. Köszönöm szépen Kaufmann asszonynak és a kollégáinak, és várjuk a diákat, mondom még egyszer, hogy mindenkinek eljuttathassuk. Köszönöm. Uh, next meeting. A következő ülés december 4-én lesz délután, 3 óra kor kezdődik, és 6.30-ig tart. Thank you.